Euh, Kedves kollégák, elnézést a késedelmért. Mindennyien a sztrájk áldozatai vagyunk, úgyhogy megértjük, hogy, hogy a részvétel miért annyira alacsony. De mindezonáltal meg kell kezdenünk a munkát a napirend elfogadásával. Kérdezem, hogy elfogadottnak tekinthetjük-e a napirendet? Úgy látom, hogy igen, akkor van néhány bejelenteni valom. Az első, szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy soron kívüli ülésünk lesz holnap délelőtt, ekkor ülés, hogy a meghallgatásokat folytassuk az SRB elnöki elnökére, elnökségére jelölt személyekkel. E, nyilván tudják, hogy ma lesz az első jelöltel a e, jelölt meghallgatása, és a többi jelöltet pedig holnap délelőtt egy soron kívül ülésen hallgatjuk meg. Aztán lesz jövő hétfőn Strasbourgban is egy soron kívüli ülésünk, ahol a napi renden a következő pontok e, találhatók majd éves adó beszámoló, aztán az Európai Központi Bank éves beszámolója, aztán a az SRB-n belül különböző pozíciókra kijelölt személyekről szóló szavazás, delegált jogi aktusok elutasításával, illetve nem elutasításával kapcsolatos döntések, illetve Valószínűleg, de ez még nem biztos, a koordinátorok ülésén beszélünk erről. Az ECOFIN elnökével, e. Padoan úrral, miniszter úrral találkozunk valószínűleg. Aztán a folyamatban lévő e, trialógusok, az első egy jó hír. Politikai megegyezésre jutottunk az Európai Statisztikák triológusban több mint két éves tárgyalás után az olasz elnökség segítségével Tyson eh, biztos, aki az Eurostatért felel, illetve Mari jelentéstevő és az árnyék jelentéstevőknek eh, köszönhetően egy eh, második olvasatbeli megállapodásról szavazhatunk egy nagyon fontos témában, amely az Európai Parlamentnek is köszönhető. Az Eurostat új elnöke azonnal a kinevezése után megjelenik az Európai Parlament előtt, és ez a két pillér elválasztását biztosítja. Az Európai Statisztikai rendszer és az Európai Központi Bankok statisztikai rendszere és a Nemzeti Bankok statisztikai rendszere annak érdekében, hogy a statisztikák készítésekor csalásra kerüljön sor, azért van szükség erre a szétválasztásra, és egyéb apróbb rendelkezések szerepelnek ebben, de összességében az eredmény pozitív. Ami a második trialógust illeti, a multilaterális illetékekkel kapcsolatban még nem sikerült megegyezésre jutni, teljesen világos üzenetet küldtünk a tanácsnak, hogy jobb lenne, hogyha mozdulnának már, hogy lehetőleg minél hamarabb pozitív eredményre jussunk. Szába úr a jelentéstevője ennek a témának. Végül Az Az Európai Bizottság munkaprogramjával kapcsolatban is szeretnék néhány szót szólni, ez a 2015-ös munkaprogram. Az Európai Bizottság a kötött keret megállapodáson belül azt várjuk, hogy er- ezzel kapcsolatban elküldjék a határozatokat, erre a parlament reagálni fog, de közben figyelembe kell venni a hírbiztos és Timmermans alelnök levelét, és azt is, hogy ennek az ügynek milyen média visszhangja volt. A szakbizottság álláspontját hadd eh, tisztázzam ezzel kapcsolatban. Mi azt várjuk, hogy az Európai Bizottság folytassa munkáját minden megnyitott eh, témában, és el kell kerülni azt a kockázatot, hogy bizonyos bejelentések, mint például az, amit Hill biztos eh, levelében szerepeltek, ezek eh, negatív ösztönzőt eh, jelenthetnek egyes tagállamok számára a megegyezés keresésben. Ez az ECON álláspontja, tehát folytatni kell a munkát minden nyitott témában, és december 16-os Európai Bizottsági Közleményre megfelelően reagálunk ezek a bejelentéseim. A hármas pont a napi renden. Ez egy véleménytervezet a hosszú távú részvényesi szerepvállalással kapcsolatban, illetve a vállalat irányítási nyilatkozattal kapcsolatban. Ez, e, ezért mi vagyunk felelősek. Az ötös 54-es szabály es szabály érvényesítését kértük, és a különböző szabályoknak megfelelően ez a téma egyértelműen ennek a szakbizottságnak a kompetenciájába tartozik, és most Ole Ludvigs a jelentéstevője szó. Köszönöm szépen, elnök úr! Először is hadd mondjam el, hogy a részvényesek az a joga, hogy ők nekik milyen szerepvállalásra van joguk a vállalatokban, ezt senki nem kérdőjelezi meg. Ez a téma azonban nagyon polarizáló jellegű. Az Európai Bizottság javaslata különböző reakciókat kapott. Mi itt a szakbizottságban nagyon elővigyázatosan kell, hogy eljárjunk, nem szabad itt értékítéleteket megfogalmazni a javaslattal kapcsolatban, nem arról van szó, hogy mi a jó és mi a rossz ebben. Minden érv tulajdonképpen azt mutatja, hogy ez egy, ez egy árnyalt javaslat. Nem fekete-fehér a dolog, mindenképpen egy józan és a racionális középutat kell találni. Az nagyon fontos, hogy nyitott, nyílt vitát folytassunk, rugalmasak legyünk, és közösen gondoljuk végig azt, hogy hogyan tudunk közösen megoldásra jutni, amely olyan megoldásra, amely aztán működik is. Hiszen van itt egy központi jelentőségű eh, dilemma, nagyon fontosnak tartom, hogy a véleményben határozunk meg prioritásokat, és próbáljunk meg széleskörű támogatást kapni a javaslathoz. Az egésznek az oka, amiért ez a javaslat született, az az, hogy az Európai Bizottság megpróbál bizonyos problémákra ugye, megoldást találni. Vannak olyan vállalatok, vállalkozások, ahol a részvényeseknek igenis érdekükben áll részt venni a vállalatirányításban, de ez nem történik meg. És előfordulhat, hogy a részvényesek nélkül nem igazán hosszú távú döntések születnek. A másik oldalon viszont a vállalkozásokban, vállalatokban ugye próbálnak mindent rövid távon megoldani, egy negyed éven belül jó eredményt elérni, de ez hosszú távon azonban negatív hatásokkal van, túlságosan kevés, alacsony a beruházás, hosszú távra nézve, és ez azt is jelenti, hogy sok döntést érzelmi alapon hoznak meg, a versenyképességet megpróbálják rövid távon erősíteni, de ez hosszú távon nincsen pozitív hatással. Arról van itt szó, hogy ez, ez a probléma egész Európában megfigyelhető. A tőzsdén jegyzett vállalkozások 44%-a külföldön székel, ezért nagyon nehéz aktívan és hosszú távon részt venni a vállalkozások munkájában, hogyha határon átnyúló munkáról van szó. De ennek nem így kellene lennie. Minimális szabályokat kellene meghatározni európai szinten, hogy a belső piac jobban működjön ezen a területen. Emellett a határokon túl is megfelelő, zökkenőmentes munkára van szükség, ez előfeltétele a valódi tőke belső piacnak Mit kell még tennünk, mi vár ránk? Először is az intézményi befektetőket jobban be kell vonni, aztán a kisebbségi részvényeseket is a vállalati döntéshozásban, hogy ne rövid távú döntéseket hozzanak, mint ahogy ez manapság szokott lenni, hanem hogy sok vállalkozás ezen a rövid távú gondolkodáson túl nézzen. Aztán a eszközkezelőknek, az intézményi befektetőknek hosszú távon kellene a e, tulajdonosi szerepüket játszaniuk a vállalkozásokban. Ez nagyon fontos tehát, hogy a hosszú távú intézményi befektetésekre sor kerüljön, hiszen e, ez elengedhetetlen, de, ehhoz, de ehhez a részvényeseket azonosítani kell. Ehhez az Európai Bizottság egy sor javaslatot megfogalmaz. megfogalmaz. Nekünk el kellene érnünk, hogy minden érdekelt fél felett bevonjanak. Itt például az érdekképviseletek, a helyi önkormányzatok érdekelt felek lehetnek, azok, ahol a vállalkozások székhelye van. Ezek mind-mind a puzzle-nek egy, egy kis darabkái. És csak akkor lehet megfelelő döntéseket hozni, hogyha ezek a darabkák mind a helyükön vannak. Az Európai Bizottságnak mindenképpen igaza van ezzel a javaslattal, persze van néhány módosító javaslatunk, például a közelálló partnerek, családtagokkal lefolytatott tranzakciók, ügyletek esetében. Itt ezen finomítani kell ezen a javaslaton, de nem, nem nagy radikális változtatásokat nem tervezünk persze. Az én állás az én véleményem öt pontról szó, öt pontot tartalmaz. Először is a részvényeseket azonosítani kell. Ezzel lehetővé kell tenni a párbeszédet a részvényesek között. A vállalatok a részvényeseiket azonosítják, és lehetővé kell tenni azt, hogy a részvényesekkel fel lehessen venni a kapcsolatot. Tehát a kapcsolattartási adatokat be kell gyűjteni. Csak így lehet átfogó párbeszédet folytatni a részvényesekkel. Aztán azt gondolom, hogy ez a szerepvállalást és magát a vállalat irányítást is erősíti. Aztán a vagyonkezelők feladatait is említeném. Itt az Európai Bizottság benyújtott bizonyos javaslatokat, itt azonban mindenképpen tiszteletben kell tartani a szabályokat. A vagyonkezelőknek a feladatuk a rendelkezésükre álló információkat közzétenni, és világossá tenni, hogy mennyiben vesznek részt a vállalatirányításban. Az átláthatóság a vagyonkezelők esetében is adott kell, hogy legyen, és ezen kívül az is nagyon fontos, hogy világosan meghatározzuk a befektetők szerepét, kinek van szavazati joga, mennyiben lehet ezt átruházni másra. És én üdvözölném, hogyha a javaslatban még néhány korrekciót be lehetne vinni az e irányítással kapcsolatban. A vállalatnak kell, hogy legyen valamilyen rugalmassága, mozgástere, az javadalmazási stratégiával kapcsolatban. Azt gondolom, hogy a részvényesek a véleményüket hallat, lehetőséget kell adni nekik, hogy hallassák a véleményüket, ami a javadalmazási stratégiát illeti. Vannak olyan vállalkozások, ahol a magára a Mm, vállalatra vonatkozó javadalmazási politikát, illetve a munkavállalókra vonatkozó javadalmazást már meghatározták, és az ennek arányát is. Azt hiszem azonban, hogy itt az Európai Bizottság javaslat egy kicsit messze megy. Az átláthatóság nagyon fontos, azonban itt a vészféket biztosítani kell, hogy a vállalkozás hatékonysága megmaradjon. Én örülnék neki, hogyha világos, egyetemű európai szabályozást határoznánk meg ebben, de hogy a javadalmazás esetében mennyire magas a legmagasabb összeg, a legmagasabb javadalmazás, hát ebben szerintem a tagállamoknak kell dönteniük. Azt gondolom, hogy a tagállamoknak lehetőséget kell adni arra, hogy a családi családtagokkal vagy álló személyekkel folytatott tranzakciók esetében meg, kell, meg lehet határozni, hogy ezeknek az értéke a vállalkozás értéknek maximum 5%-a legyen, de ez csak egy iránymutatás. Az elkövetkezendő hetekben várom az egyeztetést, igyekszem rugalmasnak lenni, és remélem, hogy a többiek is azok lesznek, és nagyon fontosnak tartom, hogy minél szélesebb körű támogatást szerezzünk a javaslatnak. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen a jelentéstevőnek, most pedig a néppárt nevében Burkhard Bác következik. Köszönöm szépen, elnök úr! Schwab úr az árnyék jelentéstevő a néppárt részéről sajnos ma délután nem tudott eljönni a szakbizottsági ülésre, és engem kért meg, hogy a javaslatait, megjegyzéseit a jelentéssel kapcsolatban osszam meg önökkel. Először szeretnék köszönetet mondani Ole Ludvigsonnak, András Schwab nevében is a munkájáért. Nos, néhány általános megjegyzéssel kezdeném. Összességében az Európai Bizottság célja hogy az átláthatóság növekedjen, és a befektetők védelme megvalósuljon. Ezt támogatja Schwab úr is. Szerinte azonban az Európai Bizottság egyes pontjait újra meg kell vizsgálni. Nincs biztos, nem biztos abban, hogy mind a kilenc követelmény, ahogy ez szerepel a bizottsági javaslatban szükséges. Ami a különböző öm, társasági jogban meglévő konstellációkat illeti, illetve a különböző struktúrákat, a különböző tagállami adottságokból mm, fölépülő struktúrákat illeti, ezeket eh, meg kell vizsgálni még egyszer, hogy a tagá- hogy az irányelv javaslat mely pontjait tudnák a tagállamok maguk szabályozni. Eh, két ponttal kapcsolatban konkrét megjegyzései is lennének. A 9A eh, pont a szavazási jog a javadalmazási politikával kapcsolatban. Schwab úr azt kérte, hogy osszam meg önökkel, hogy véleménye szerint az Európai Bizottsági Javaslat egy nagyon részletes szabályozást határoz meg a javadalmazási politikával kapcsolatban. Ő azonban nincs meggyőződve arról, hogy minden egyes pontra szükség van ebben, és meg kellene vizsgálni azt, hogy, hogy a 9.3 pontban szereplő követelmények mindegyike szükséges, és megfelelő-e arra, hogy olyan aspektusokat szabályozzanak, amelyek egyébként a részvényesi ellenőrzést önmagában nem mindenképpen javítják. A 9b pont a javadalmazási jelentéstől szóló szavazás. Ezzel a rendelkezéssel kapcsolatban is az ányék jelentéstevőnk nincs meggyőződve ennek szükségességéről. A javasolt szavazás a javadalmazási politikáról annak az eredménye, amit a részvényesek korábban már jóvá hagytak, és ez a, rész, a jövedelmezési politikáról szóló szavazással összetűzésbe kerülhet. A kérdés, hogy ilyen kettős szabályozásra szükség van-e, és emellett még ez elég nagy bürokratikus teherrel is jár. Emellett a tagállamoknak nagyobb szabadságot kell biztosítani arra, hogy a megfelelő szavazási módszert találják meg. Aztán a 9 per C pont a közelálló rokonokkal, személyekkel való tranzakciók esete. Itt a rész érvényesek előzetes beleegyezéséről ből indul ki az Európai Bizottság. Schwab úr azonban azt gondolja, hogy ez lehet, hogy túl messze megy. A vállalkozásokban a döntéshozási folyamatok ezáltal meghosszabbodnak, nehézkesebbé válnak, és ez negatív hatással lehet a mindennapi üzleti gyakorlatra is. Végül pedig a rendszernek nem szabad, hogy negatív hatása legyen a vállalkozási csoportokban a napi rutinra, üzleti rutinra, A meghallgatási kötelezettség azonban korlátozott, emiatt korlátozott kell, hogy legyen, és csak kivételes esetekben kell, hogy ez megtörténjen, ahol a tranzakciók valóban méreható hatással lehetnek. Schwab úr ezt kérte tehát, hogy ezeket a gondolatokat osszam meg önökkel, és ennek örömmel tettem eleget. Köszönöm szépen, elnök. Köszönöm szépen, ECR. Sam Potter, képviselő. Thank you, Chair. I am speaking. Köszönöm, elnök úr. Árnyék előadónk Fox úr nevében szólnék hozzá, ha nem bennyek, ő nem tud ma itt lenni. Először is Fox úr szeretnek köszönetet mondani az előadónak a véleménytervezetért. Fox úr elismeri eh, annak előnyét, hogy hosszú távon mindenképpen érdemes ösztönözni a részvényesek szerepvállalását a vállalatirányításban. Ehhez persze nagyobb átláthatóság kell. Fox úr tehát támogatja az irányelv célkitűzését, és egyetért azzal, hogy a részvényesek szerepállalása a vállalatirányításban fontos cél. Fox úr ugyanakkor azzal is tisztában van, hogy többféle részvényesi modell létezik az Európai Unióban, és a részvényeseknek is több fajtája létezik. Minden esetben uniós beavatkozást nem tart szükségesnek. Éppen ezért örül annak, hogy ez egy minimális a törekvő irányelv. Egyetért az előadóval a tekintetben, hogy a tagállamoknak a, a, a nemzeti kondíciók alapján kell eldönteni azt, hogy minden tranzakcióra vonatkozóan érbe kellene tenni ezeket a szabályokat. Fox úr szerint lehet, hogy szükség van bizonyos kivételekre annak érdekében, hogy valóban működőképes legyen ezen az új rendszer, a teljes csoport tulajdonban lévő cégek esetében, annak érdekében, hogy a rendes üzletmenetet ne gátoljuk. Fox úr támogatja az előadó módosítóit, amelyek azt célozzák, hogy az egységes belső piacot megvédjük, a versenyellenes határon átnyúló díjak és illetékek lebontása által. Ugyanakkor fontos, hogy a, a természetes és a jogi személyek adatvédelmeit ezzel ne sodorjuk veszélybe. Fox úr ezért egyetért az előadó módosítóival. Gondolok itt a 12-es módosítóra, amely értelmében meg kell találni a megfelelő átmenetet a nyilvánosság, illetve a magánadatok védelme terén. Fox úr nem biztos ugyanakkor abban, hogy a 22-es és 23-as módosítóindítványokkal sikerült volna megtalálni a megfelelő egyensúlyt, alapvetően a részvényeseket kívánjuk tájékoztatni, hogy jobban tudjanak döntést az minden fontos esetben. Ne felejtsük azonban el, hogy ennek milyen ára van. Egy alapos, átfogó képet adni a cég fizetési politikájáról, amelyet tényleg meg tudnak érteni, és fel tudnak dolgozni a részvényesek, mint hogy elárasztjuk őket túlzott információval. hiba lenne ezt az egész ágazatot negatívan alakítani. Éppen ezért Fox úr nem ért egyet az 1-es és a 32-es módosítóval a Fox úr, ahol a comply or explain, tehát amennyiben nem tartja a szabályt, akkor magyarázz meg, adjon rá indokot, hogy miért nem. hogyha a részvényesek a nem fogadják el a fizetésekre vonatkozó vállalati szabályokat, akkor remélhetőleg a nagyobb átláthatóság segítheti azt, hogy, hogy hosszú távon erre megoldást találnának. Főként abban az esetben, hogyha a fizetések és a, a stratégiai cégvezetés között kapcsolat van. Ennyit szerettem volna mondani, Fox úr nevében, aki egyébként nagyon várja az egyeztetést az árnyék előadókkal. I don't see ALDE speakers. Köszönöm szépen. Az ALDE hozzászólóját nem látom. Folytassuk a GUE frakcióval, Miguel viegas szal Parancsoljon, kollega. Uma temática importantíssima. Köszönöm. Nagyon fontos témával van dolgunk. Egy roppant szertágazó témával, amely gazdasági és ideológiai kérdéseket is nagy számban felvet. Ösztönzők, finanszírozási modellek, bizalom, két különböző modell van, egy társadalmi modell és egy részvényesi modell. Alapvetően arról beszélünk, arról vitázunk, hogy milyen társadalmat tudunk elképzelni. Szerintem Ludwig úr kiindulási pontjával van alapvetően baj. Alapvetően az embereket kell mindig a középpontba helyezni, nem a nyereség hajhászást. Nyilván a cégvezetők a részvények árának tűzik ki maguk elé első számú célként ugyanakkor ez gyakran visszafelesülhet el, hiszen a cég stratégiai céljainak mond ellen. Szerintem ennek pontosan fordítva kellene lennie. A cégeknek elsősorban nem a rövid távú nyereséget kell hajszolniuk, azért mert a befektetők ezt várják tőlük, hosszú távú vállalatirányítást várunk tőlük. Három aspektust hadd villan csak fel, amelyekre most kitérnék. Először is lássuk a stratégiai orientáció kérdését. Hogyan tudunk, tudjuk azt ösztönözni, hogyan tudjuk azt elérni, hogy ezt a rövid távú, tényleg rövid megközelítést valahogy megelőzzük, hogy a cégvezetők ne csak a rövid távú nyereség érdekében járjanak el, hanem a cég érdekeit, hosszú távú érdekeit tartsák szem előtt. Egyetértek az előadóval, valamit ez ügyben tennünk kell, nem ülhetünk ölvetett kézzel, de az előadó által javasolt intézkedésekről nem nagyon tudom elképzelni, hogy ezek működőképesek lennének és meghoznák a kívánt eredményt. Szerintem be kell vonni a szélesebb körű társadalmat ebbe, el kell azt fogadnunk, hogy egy cég és a körülötte lévő társadalmi környezet egymással kapcsolatban állnak. A, gondolok itt a beszállítókra, az alkalmazottakra, nem, a, nem egy légbős térben működik egy cég, hanem a társadalmi szövet, a társadalom szövetén belül, hát pontosan ennek kell a gyárkapun belül is valahogy érvényesülnie annak érdekében, hogy a legfontosabb döntések, amelyeket meghoz egy cég, azokra valamilyen befolyással lehessen a környező, a környezete, a körülötte lévő társadalmi szövet, hiszen így tudjuk azt biztosítani, hogy a hosszú, száru, hosszú távú célokat nem áldozzák fel a nyereséghajhászás oltárán. Felmerül ezzel kapcsolatban az a kérdés is, hogy a bérezés, a bérpolitika hogyan alakul. Fontos-e vagy sem? Ha, ha szerintünk igen, akkor bizonyos korlátokat le kell fektetni. A cég belüli bérkülönbségek kérdését sem hagyhatjuk figyelmen kívül. Ez az átlagembert nagyon is foglalkoztatja, aggódnak az átlagemberek, hogy az igazgató tanácsi tagok például nagyságrendekkel többet keresnek, mint az átlag dolgozó. Van, ahol ez 20-szoros a különbség, de Amerikában 300-szoros is lehet a különbség az igazgató és a kétkezi munkás között, miközben ugyanannak a cégnek a szekerét tolják mindketten. Úgy érzem éppen ezért, hogy valamilyen maximális korlátot szabni kell ez ügyben. Az átláthatóság mindenek előtt, ezt mondom én, ezért egyetértek azzal, amikor az előadó azt javasolja, hogy nagyobb mértékű átláthatóságot írjunk elő, ezen tranzakciókra vonatkozóan. Ennyit szerettem volna dióhéjban elmondani. Elnök úr, köszönöm. Köszönjük. A zöldek nevében Molisz Kétó asszony. Köszönöm szépen. Először is a bejelentését köszönöm elnök úr, nagyon jót hallani, hogy ezekben a témákban tovább folyik majd a munkánk. Lássuk most az előttünk fekvő jelentést. Először is köszönöm az előadónak ezt a véleménytervezetet, szerintem mindannyiunk számára napnál világosabb, hogy egy modern, hatékony vállalat irányítási keret lefektetése nem várhat tovább, főként a közelmúltban tapasztalt vállalati válságok és botrányok miatt. Zöldekként mi támogatjuk azt, hogy az Európai Unió részban jegyzett cégek vállalat irányítását igenis szabályozzuk. Alapvetően a tőzsdén jegyzett cégek fenntarthatóságát kell itt szem előtt tartani. Az Európai Bizottság javaslata alapvetően a részvényesek szempontjából közelít a kérdése, shareholder, orientált, mi szeretnénk, hogy ez stakeholder orientált lenne, azaz nem csak a részvényesek, hanem általában az érintettek is behatással lehetnének az állatjelentésre. Gondolok itt például a fogyasztókra. Ahhoz, hogy jól működjön egy cég, ahhoz eh, a cég stratégiai döntései által érintetteket mind be kell vonni a vállalatirányításba. Zöldeként úgy véljük, hogy ha hosszú távú célokra koncentrálva azt javasoljuk, hogy amikor a vállalatirányítás átláthatóságról beszélünk, akkor megbízható környezetvédelmi hatásról szóló jelentéstételi kötelezettséget is szigorítsuk meg. Tudniuk kell a beruházóknak, befektetőknek azt is, hogy milyen széndiokszid kibocsátás, illetve másodlagos széndiokszid teher kapcsolódik egy adott céghez. Tehát mondjuk nagyobb hatalmat kellene adni azok kezébe, akik nyugdíjat kapnak majd az adott cégtől, és nem csak a nyugdíj alapkezelő kezébe szabad ilyen hatásköröket adni. Olyan különböző testületek kezébe kell adni ezeket a jogokat, amelyek az érintett szereplők érdekeit képviselhetik. Ami az módosítókat illeti a következőkre koncentrálnánk. Az egyes keretében a párbeszéd javítása, ez olyan, egy, olyan téma, amelyet teljes mértékben támogattunk, ugyanakkor a részvényesek és a vállalatvezetők közötti nézeteltérések problémájára megoldást kell mindenképpen találni egy újfajta vállalatirányítási modellel. A John Lewis brit cégre hívnám fel a figyelmet, amelynek a vállalat irányítási modellje az egyik oka annak, hogy ilyen nehéz piaci körülmények között is sikeres tudott maradni az elmúlt években. Azt is szeretnénk, hogyha a munkáltatói, munkavállalói részvétel kötelezővé válna az igazgató tanácsban, és kötelezővé tennék a vállalati cégvezetők szemára, hogy az átláthatóság egyében kötelező párbeszédet tartsanak, folytassanak az érintettekkel. Második pont, átláthatóság örülünk a nagyobb fokú átláthatóságnak, de szeretnénk, hogyha ez kiterjedne arra is, hogy a vállalat vezetők és más kulcsszereplők vállalják felelősséget a döntéseikért. Azt javasoljuk azért, hogy a nem végrehajtói hatáskörrel e, tehát rendelkező e, vállalatigazgatókra is kiterjesszük e, a, a elszámoltathatóság felelősségét, és erre megfelelő szankciókat is le kell fektetni, például az igazgató tanács tagságból való kizárás a jövőben, Vonatkozzon ez egyébként a magas szintű tanácsadókra is. A hatos pont a bérpolitika és az óriási bérkülönbségek tekintetében úgy érezzük, hogy a cégvezetők és a munkavállalók közötti bérkülönbség a részvényesek kezébe kell, hogy kerüljön ez a döntés. Így tehát alapvetően eh, üdvözöljük azokat a módosításokat, amelyeket javasol az előadó. Szerintünk ez jó alap arra, hogy kompromisszumra jussunk később. És eh, remélem, hogy a tervezetten eh, együtt tudunk dolgozni az árnyék előadókkal. Köszönjük az árnyék előadóknak, illetve képviselőiknek. Az első körön túl vagyunk, így most visszaadom a szót az előadónknak, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Már elmondtam, hogy nagyon nyitott vagyok a párbeszéd irányába. Szerintem az a fontos, hogy közös megoldásokat találjunk, és hogy minél szélesebb körű támogatást élvezzen a vélemény. Nagyon fontosnak tartom, hogy a részvényesek esetében biztosítani tudjuk a szerepvállalást. Nagyon hálás vagyok természetesen a módosítókért. Megpróbálom majd megfelelően kezelni azokat, hogy végül konszenzusra jussunk. Szerintem erre van esély. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Az ütemterv következőképpen néz ki. Módosítások benyújtásának határideje január 6-a déli 12 óra. Módosít, a módosításokat január 26-án fogjuk megvitatni, február 23-án szavazunk az Ekon szakbizottságban, a Júri szakbizottságban a szavazás március 24-én lesz, és utána majd szavazunk róla természetesen a plenárison is. Köszönöm! Napi rendünk négyes pontja következik, Európai Beruházási Bank 2013. évi éves jelentés. Meg is adom azonnal a szót a jelentéstevőnek, Ernest Urtasonnak, a Zöldek frakciója részéről. Köszönöm szépen, elnök úr! Először is köszönetet szeretnék mondani. Az önök előtt álló tervezet úgy jöhetett létre, hogy sikerült nagyon jól együttműködnünk az EBB csapatával, és köszönöm szépen a brüsszeli iroda képviselőjének is, aki jelen van. November 4-ére sikerült a, a, elkészíteni a szöveget, és további lépések követték ezt. Köszönöm szépen az árnyék jelentéstevőknek is, akik részt vettek a munkában, és akikkel többször is találkoztam. Mindannyiukkal is voltak találkozók, és bilaterális egyeztetésekre is sor került. Mindez ennek hátterében az a gondolat állt, hogy egy, a konszenzus tükröző jelentés szülessen. Fontos látnunk természetesen a kontextust is, azt, hogy milyen szerepet szeretnénk szánni az EBB-nek a jövőben, és Nyilvánvalóan a munkák alapját az erre vonatkozó bizottsági javaslat képezte, amelyről már szó volt a plenáris ülésen is. Itt most nem az a feladat, hogy a Juncker tervet, a Juncker programot összességében értékeljük, erre vonatkozólag már vannak egyéb kezdeményezések. Itt a lényeg az, hogy a jelentéstevő és az árnyék jelentéstevők a parlament álláspontját mérjék fel, illetve azt juttassák kifejezésre. A parlamenten belül egyre nagyobb konszenzus rajzolódik ki arról, hogy szemmel láthatóan Európában mindenütt csökkennek a beruházások, ezért fontos, hogy az EBB-nek egyre nagyobb mozgástere legyen, hogy ellenében tudjon hatni ennek a beruházási visszaesésnek. Az önök előtt álló jelentést 20-ára készítettük el, illetve 20-ára készült el, még azelőtt, hogy az Európai Bizottság benyújtotta volna a beruházási programjáról szóló részleteket, tehát egy-két dolog elavult már a szövegben, ilyen például a hármas pont, erről beszéltünk már az árnyék jelentéstevőkkel is, és ezt nyilvánvalóan aktualizálni fogjuk, tekintettel arra is, hogy mire került sor a plenárison. A jelentés önmaga több blokkból épül fel, egy rész a beruházásokra vonatkozik, aztán szól a projektkötvényekről, kockázatmegosztási eszközökről, és a párizsi éghajlatvédelmi tárgyalásokra is szerettünk volna utalni, és az EBB külső politikáiról is szó esik a jelentésben. Beszél, röviden bemutatom az egyes blokkokat, mielőtt megkezdenénk a szeszmecserét. Az első rész tehát a beruházásokkal foglalkozik. Ebben megállapítjuk, hogy 18%-os visszaesés következett be 2007 óta a beruházásokban, és a KKV-knak történő hitelnyújtás 35%-kal csökkent. Ez egy olyan téma, amelyet nagyon fontosnak ítélt sok-sok árnyékjelentéstevő és, tehát a KKV-khoz kötődő stratégia tekintetében még sok-sok módosító is várható. Ami a beruházásokat illeti, illeti a jelentés kimondja azt is, hogy a beruházások hiánya természetesen megzabolázza a gazdasági növekedést, fékezi azt, emellett nem tudunk megfelelően harcolni a szegénység és a munkanélküliség ellen sem, és azt kérjük, hogy az EBB hitelnyújtási kapacitását növeljük meg. Természetesen ezt a hozzá kell igazítani a beruházási programhoz is. Emellett azt láthattuk az elmúlt években, hogy a bank a különböző eszközeivel, erőforrásaival nem élt hatékonyan. A bekövetkezett eh, tőke emelés ellenére sem sikerült itt előrelépést elérni. Sok tagállamban ezen túlmenően nagyon magas a munkanélküliségi ráta. Ezért oda kell fokozottan figyelni a humán tőkére és az egyenlőtlenség elleni küzdelemre. Ami a kockázatmegosztási eszközöket és projektkötvényeket illeti, itt nagyon kritikusan, bíráló hangnemben szól a szöveg a különböző kockázatmegosztási eszközökről, bizonyos körülményeknek kell megfelelni ezen eszközök bevetése alkalmával. A projektkötvény egy olyan eszköz, amely az elmúlt években jött létre, ezt is megemlítjük. Fontos eszköz ez, és jelenleg még mindig kísérleti szakaszban van ennek az a használata. Különböző projektekre is kitérünk a szövegben, a Castor projektre például, ahol szintén kritikát fogalmaztunk meg Nagyon részletesen elemezni kell ezt a kísérleti szakaszt, nyílt párbeszédre van szükség, és fontos, hogy hatástanulmányok készüljenek. Mint a gazdaság, mint a környezeti hatások, gazdaság és a környezeti hatásokat vizsgálva. Ami az energia és éghajlat témakört illeti, az EBB által kijelölt új energia és környezetvédelmi politikát támogatjuk, főként a széndiokszid kibocsátás csökkenő projekteket tartjuk fontosnak, és a megújuló energiákra vonatkozó projektek finanszírozásában is szerepet vállalt az EBB, ezt is pozitívan értékeltük. Igaz mindez az energiahatékonysággal kapcsolatos projektekre is. A cél, hogy egyre csökkenjen a hitelezés a nem megújuló energiákkal foglalkozó projektekre vonatkozóan. Következő rész irányítás átláthatóság, elszámoltathatóság. A parlament sokat dolgozott ezen a témakörön, főként ami az irányítást illeti. Az EBB irányítására vonatkozóan sok-sok megállapítást teszünk a szövegben, például a panasztételi mechanizmust szeretnénk javítani. Találkoztunk Luxemburgban az illetékesekkel, ez egy nagyon jó, gyümölcsöző találkozó volt. Fontos e mechanizmus minősége, nagyon fontos eszköz ez a kezünkben, és úgy tűnik ez az egyetlen olyan eszköz, amelynek révén az európai polgárok közvetlenül eljuttathatják az EBB-hez a panaszaikat. Fontos, hogy ez a mechanizmus fennmaradjon, illetőleg, hogy ezt tovább fejlesszük. Szeretnénk továbbá azt is, hogy jobb legyen az együttműködés a polgárokkal a jövőben. Szól a szöveg a pénzügyi közvetítőkkel való együttműködésről is. A kérünk, kérésünk itt mindenek előtt az, hogy csökkenjen az együttműködés főként tekintettel arra, hogy nem átláthatóak az erre vonatkozó szabályok. Szeretnénk egy nyilvános dokumentum nyilvántartást is, és az utolsó blokk külső politikák, a lényeg itt az, hogy világosabb irányt szabjon az EBB, külső politikájának, figyeljen oda az Európai Unió át, küls, általános külső fellépésére. Továbbá a projektzáró jelentések közétételét jónak tartjuk, ez egy olyan döntés, amelyet már 2015-től kezdve szeretne megvalósítani az EBB. Zárásképpen tehát azt mondhatom, hogy ez összességében egy olyan jelentés, amely különböző szemszögből vizsgálja a téma vetületeit, az EBB az EBB aktuális helyzetét értékeltük a jelentéstevőkkel együtt. Az egésznek az a lényege, hogy demokrácia, átláthatóság érvényesüljön, ebben a szellemben írodott a szöveg. Köszönöm, és szívesen válaszolok a kérdésekre. Köszönjük szépen a jelentéstevőnek. Szigfried Muraszán, Néppárt. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném én is a frakció nevében megköszönöm a jelentéstevő munkáját. Nagyon jó volt az együttműködés a jelentés megszövegezése során, és biztosak vagyunk abban, hogy ez a gyümölcsöző együttműködés vele és az összes többi frakció árnyék jelentéstevőjével is folytatódni fog, amíg le nem zárul a munka jelentéssel kapcsolatosan, és a plenáris el nem fogadja ezt a szöveget. Az Európai Beruházási Bank nagy jelentőségre tett szert a válság során, illetve a gazdasági válságból való kilábalásban is nagyon fontos szerepet játszott, főként a köz- és magánberuházások ösztönzésében az európai gazdaságon belül. Ezáltal hozzájárult a növekedés pályára való visszatéréshez és a foglalkoztatási problémák felszámolásához. Természetesen az Európai Bizottság beruházási programjában is szerepe van. A beruházási programmal egy új jelentésben fogunk foglalkozni, ezért erről most nem fogok részletesen beszélni, de szeretném megemlíteni, hogy biztosítanunk kell azt, hogy a beruházási csomag lehetővé tegye az EBB számára, hogy a mandátumát kiteljesítse, és lehetővé kell tennie azt is, hogy az európai unió költségvetés is célba érjen. Ami a beruházási csomagon belüli szerepét illeti az EBB-nek, azt is meg kell néznünk, hogy az EBB új szerepe nem követelje meg azt, hogy a humán erőforrásokat növeljük, hogy el tudja látni új feladatait az EBB. Ezen mindenképpen el kell gondolkodnunk, megakadályozva azt, hogy az EBB olyan helyzetbe kerüljön, amelyben nincs elég munkatárs az új feladatok ellátására. Tény, hogy az EBB 2013-ban növelte a finanszírozását 37%-kal, ez egy jelentős arány, Részben ez a tőkemelésnek is köszönhető, amelyről mindannyian tudunk. A mi frakciónk úgy gondolja, hogy az EBB összességében pozitív szerepet játszott abban, hogy a köz- és magánberuházásokat ösztönözze. Ezért a jelentéstevővel talán együtt talán szeretnénk a jelentés elejét egy kicsit átalakítani. A jelentés jelenlegi formájában egy nagyon kritikus megjegyzéssel indít, szól a beruházások csökkenéséről, az EBB összefüggésében. Mi úgy gondoljuk, hogy az EBB nem a fő felelőse ennek, illetve nem az egyetlen felelőse ennek a jelenségnek. Úgy gondoljuk, hogy a jelentést ilyen kritikus hangnemben kezdeni talán nem felel meg teljes mértékben annak, hogy az EBB milyen erőfeszítéseket tett eddig. A hitelezési aktivitása növekedett az elmúlt évben a banknak. Úgy gondoljuk, hogy a beruházások, a munkahelyteremtés és növekedés szempontjából pozitív szerepet játszott a bank. A különböző blokkokra is szeretnék kitérni. Röviden, először is a jelentéstevő nagyon helyesen elmondta, mennyire nehéz helyzetben vannak a KKV-k, nem férnek hozzá megfelelő finanszírozáshoz, ezzel egyetértünk, de úgy gondoljuk a KKV-kat nem emeli ki eléggé a szöveg, illetve a bank és a KKV közötti kapcsolatot nem emeli ki eléggé a szöveg. Az EBB segítségével ugyanis nagyon sok KKV hitelhez fért hozzá az elmúlt évek során. Több mint 21 milliárd eurónyi összegről, hitelkihelyezésről van szó, mi ezt nagyon fontosnak tartjuk megemlíteni. Emellett úgy gondoljuk, hogy egy külön fejezetet kellene szentelni a jelentésben a KKV-knak, és ahogyan mondtam, a szeretnénk, hogyha ez a tendencia, tehát a KKV-k hitelhez való hozzáférésének segítése folytatódna, a mikrofinanszírozási eszköz és az új finanszírozási kezdeményezés révén. Főként az innovatív KKV-kat szeretnénk ezáltal támogatni, és ezzel rátérek a következő pontra, az innováció, az infrastruktúra. Ezek is olyan területek, amelyeket szeretnénk jobban kiemelni. Tehát KKV-k, főként az innováció és a kutatás, valamint az infrastruktúra tükrében. Ezek mind olyan elemek, amelyek versenyképesebbé tehetik az európai gazdaságot, és vonzóbbá tehetik a beruházók számára. Másodszorban Természetesen tudom, hogy az EBB mennyire fontos szerepet játszik a tiszta energia projektek finanszírozásában. Szerintem ennek a tendenciának folytatódnia is kell. Vannak azonban aggájaim azzal kapcsolatosan, hogy csak az egyik projektet említi a jelentés, az egyik olyan projektet, amelyet projektkötvények révén finanszíroztunk. Talán meg kellene beszélni, hogy az összes projektet megemlítjük, vagy egyiket sem, de csak, hogyha csak egyet emelünk ki, akkor az lehet, hogy nem a megfelelő hozzáállás. Aztán az energiahatékonyságot is természetesen szeretnénk javítani, és értékeljük, hogy az EBB milyen szerepet játszhat ebben. Ugyanakkor nem szabad azt sem elfelejtenünk, hogy ez a jelentés az EBB-ről szól, és nem az energiahatékonyságról, vagy az éghajlatváltozásról. Érdemes lenne megbeszélni, hogy az energia és éghajlatváltozásról szóló blokk, mint olyan, megfelel-e a jelentés céljának. Ami a projektkötvényeket illeti, és a kockázatmegosztási megosztási eszközöket egy jelentés keretén belül talán reflektálhatunk az adósságközösségi vétételére, és a projektkötvények fő célja az, hogy a magánberuházásokat ösztönözze. Az adósság közösségi vététele azonban bármilyen formában is valósuljon meg, nem helyettesítheti a gazdasági, a strukturális reformokat, az öneszkö- önlépéseket, amelyek jobb makrogazdasági politikát, illetve stratégiát eredményeznek és fiskális politikát. Harmadsorban, ami az átláthatóságot illeti, egyetértek a jelentéstevővel, nagyobb átláthatóságra van szükség. Igaz ez szinte az összes intézményre. Másrésztről azonban látnunk kell azt, hogy a bank erőfeszítéseket tett az átláthatóság növelésre az elmúlt években. A jelentésben felvetett aggályok egy részével foglalkoznak a jelenlegi felülvizsgálatban, átláthatósági felülvizsgálatban. Szerintem nem egészen méltányos a szöveg, nem veszi figyelembe az EBB eddigi erőfeszítéseit, és végül, ami a keleti szomszédság politikában való szerepvállalását jelent, jelent, illeti az EBB-nek, gondoljunk olyan országokra, mint Ukrajna, Grúzia és Moldovai Köztársaság, ezek európai útra tértek, ezek az országok, fontos az EBB szerep ezekben az országokban. Köszönöm. Köszönöm szépen. Szeretném megkérni az elnyék jelentéstevőket, hogy kicsit fogják rövidebbre mondandójukat. Következő felszólalunk az SND elnyék jelentéstevő Richard Corbett. Köszönöm szépen, elnök úr. Bajé úr lenne az árnyék jelentéstevőnk, de ő sajnos nem tudott eljutni ide a közlekedési problémák fennakadások miatt de volt olyan kedves, és eljuttatta hozzám a feljegyzéseit. C'est parce sont en français. Bon, tout d'abord, félicitations au De vigyázzat, franciául fogok beszélni. A, frakci- a frakciónk úgy gondolja, hogy kiváló a jelentés, ez egy nagyon jó kiinduló pont, és az EBB-vel kapcsolatos gondolkodást ez nagyban befolyásolja és, és lehetővé teszi azt, hogy a Juncker beruházási tervben az EBB szerepe integráns szerep legyen. A projekt kötvények ugyanilyen elengedhetetlen szerepet játszanak az Európai Unióban, ezért nagyon fontos, hogy gyorsan értékeljük ezt a beindított projektet, beindított projekteket, és minden forrást, minden alapot ki kell használni annak érdekében, hogy a reál gazdaságot erősítsük. Egyelőre a rendelkezésre álló alapok és forrásoknak kb. csak kétharmadát használják ki. Ezért a lehető, illetve mindent ki kell használni annak érdekében, hogy a növekedést beindítsuk. Ezzel kapcsolatban azért, hogy az EBB szerepét a lehető legerősebben leginkább erős, legerősebbé tegyük, ezért nagyon fontos az érdekelt felekkel való egyeztetés a projektek finanszírozásával kapcsolatban. Az EPB feladata, hogy a projektek értékelését javítsa, vegye figyelembe a pénzügyi perspektívákat és a forrásokat. Ez a strukturális alapok esetében már használt bottom eljárás. Ami a támogatandó projektek célkitűzését illeti, nagyon fontos, hogy azokat a kezdeményezéseket támogassuk, amelyek az energiafüggőségünket csökkentik, hogy tiszteletben tartsuk, a, és e, ezzel kapcsolatban még az is fontos, hogy tiszteletben tartsuk az üvegházhatás okozó gázok kibocsátásával kapcsolatos célkitűzésünket. Fontos, hogy ne működjenek egyet a projektek a pénzügyi közvetítőkkel, például Luxemburg, vagy Mauritius, vagy egyéb helyeken, ahol, amely országok nem működnek együtt a pénzügyi jogalkotásban. A, az EBB szerepe modellértékű kell, hogy legyen. Az EBB a magán öm, hitelminősítő intézetekhez fordul a megfelelő besorolásokért. Az EBB nem tudja maga meghatározni egyedül a kockázatot, de megfelelő kritériumokra és átlátható metod, metódusra van szükség, módszerekre van szükség, annak érdekében, hogy a jövőben ne kelljen ilyen hitelminősítő intézetekhez fordulnia. Ami az, e, az Európai Unión kívüli projekteket illeti, olyan projekteket kell, hogy támogasson az EBB, amely projektek célkitűzései megfelelnek az általános Európai Uniós célkitűzéseknek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Richard. A követ, köze, következő hozzászóló Stanislav Ocok az ECR nevében. Panie Przewodniczący, Szanowny Sprawozdawca. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves jelentéstevő úr, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Én is Követem az elnök úr kérését, rövidre fogom magam. A jelentéstevő nagyon nyitott volt az együttműködésre, már kezdetektől fogva igyekezett egyeztetni az árnyék jelentéstevőkkel, és remélem, hogy ez az együttműködés így fog folytatódni, ezt már előre is köszönöm. Amit Ortaszún kollega benyújtott, ez mindenképpen jó irányba mutat a véleményem szerint. Azt hiszem, hogy a beruházási tervet, így a Juncker tervet így elfogadhatjuk. Azonban, ami ezt a 300 milliárdot illeti, nos, ez honnan jön? Ezt nem tudom, jó lenne tudni, de minden esetre Eh, támogatandó a terv, nem most kell meghatároznunk, hogy honnan jön ez a pénz. Lenne az a néhány megjegyzésem, ami a projektek értékelését illeti egyetértek a jelentéstevővel, ezeket átfogóan kell értek, értékelni. Az eh, társadalom politikai konzultációval konzultáció keretén belül, hogy a lakosság is nyilatkozhasson ezekkel kapcsolatban. Aztán a projektek komplex értékelését illetően a, a, ezeknek a gazdasági növekedésre való hatását és munkahelyteremtő hatását illetően ezek rendkívül fontos értékelési szempontok, főleg a nagy munkanélküliséget mutató területeken. Az energiahatékonyság is elengedhetetlen, és a társ, potenciális társadalmi haszon úgyhogy ezeket még ki lehet elkészíteni. Ami a KKV-kat illeti, már többször is utaltak a kollégák a KKV-k szerepére. Az EBB-ben egy egész terület foglalkozik a KKV-k támogatásával. Körülbelül a hitel mennyiség 30%-a KKV-knek jutatott hitel. A KKV-knek a foglalkoztatás politikában nagyon fontos szerepük van, vagy hatásuk lehet, úgyhogy jó lenne, hogyha a KKV-knek nagyobb szerepet szánnának a jelentésben. 2013-ban került sor először, hogy itt Európában mikrofinanszírozás keretében kaptak hitelt a vállalkozások. Szerintem ezt is említeni kellene a jelentésben. Összességében a jelentéstevőt támogatni tudom, az EBB-t támogatni kell, én szerintem is főleg az energia hatékonyságot célzó projektek támogatásában. Azonban én nem ö, ö, mondanám azt, hogy a nem energiahatékonyságot célzó projekteket kezdettől fogva ki kellene zárni a támogatásból. Úgyhogy összességében ezt a 20-as, 20 cikket ezért nem tudom jelen formájában támogatni. Köszönöm. Jete képviselő az ALDE részéről. Köszönöm szépen. Elnök úr, először is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek a jelentéstervezetért, és, és nagyon örülök annak, hogy ilyen készséges volt, és a széleskörű konszenzusra törekedett. A jelentésben nagyon sok, jelentésnek nagyon sok erőssége van, de én azt emelném ki, amit az előző hozzászóló is mondott, e, a KKV-kra több e, erősebb utalást kellene belefogalmazni ebben a jelentés, ebben a jelentésben. A KKV-k kulcsfontosságú elemét e, jelentik az Európai Unió jövőbeni gazdaságának fellendülésének. Aztán a 2004 után, vagy 2004-ben csatlakozott tagállamokban erősíteném az utalást az energiahatékonyságot célzó projektekre. Ez mindannyiunk számára pozitív lenne, és ezzel az általános energiahatékony gazdasági előrelépést érnénk el. Emellett fontos, hogy ne felejtsük el, hogy az Európa a klímaváltozás elleni harc élharcosa, Ezt üdvözölnünk kell, de mind a közben ne felejtsük el azt, hogy Európa bizonyos területeken elmaradt, elmaradott a beruházások, a KKV-k támogatása területén. Ami Juncker tervet illeti, azt gondolom, hogy ennek a jelentésnek a középpontjában az EBB van, nem pedig maga a Juncker terv más jelentések fognak kitérni a Juncker tervre. De összességében azt gondolom, hogy ez egy kiváló kiinduló pont, és nagy örömmel várom az együttműködést és a módosító javaslatokat. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen. A GUE nevében Papadimulis úr, nem? Marisa, tessék. Köszönöm szépen. Én is ugyanebben a helyzetben vagyok, mint a szocialista kollega. Papadimolis kollégánk nem tudott, nem ért ide, <laughs> mert a repülőgépét, a járatát lemondták, törölték, úgyhogy a sztrájk az képviselők életére is kihat, úgyhogy nem mondhatjuk, hogy nem éri meg sztrájkolni. A Szeretném tehát a képviselő gondolatait önökkel megosztani, és itt azt szeretném hangsúlyozni, hogy a jelentéstevő már a bevezetőjében is említette ezeket a pontokat. Elnézést, hogy ezeket megismétlem, de Dimitris úr megjegyzéseit meg kell, hogy osszam önökkel. A kollégám köszöni a jelentést, és jó kiindulópontnak tartja. A legfontosabb témák merülnek fel az EBB tevékenységével kapcsolatban. Ez számunkra húsbavágó kérdések szerepelnek ebben. Az egyik ilyen pont arra vonatkozik, hogy az EBB elszámoltathatósága és átláthatósága nem, nem megfelelő. Dimitris kollega a következő problémákat szeretné külön kiemelni. A projektek megfelelősége, a pénzügyi csalások elleni fellépés. Először is erősebb ellenőrzést követelünk, a, vagy szeretnénk a közvetítőkkel kapcsolatban, és az információk rendelkezésre bocsátását a közvetítők által indított ügyletekkel kapcsolatban. Aztán a bank mentalitás is egy nagyon fontos kérdés, amelyet az EBB képvisel, ami a pénzügyi megfontolásokat illeti, ezek első helyen szerepelnek a szociális megfontolások és a fenntarthatóság előtt. Tehát ezért nagyon fontos, hogy a 3A értékeléssel rendelkező projekteket kívánják előnyben részesíteni, aztán a hozamot tekintik fontosnak a, olyan projekteket, amelyek a gazdaság fellendítéséhez vezetnek, illetve foglalkoztatáshoz. Aztán az, a hitelnyújtási kapacitás erősítése is egy fontos szempont. Az EBB a jelentés időszakában nagyon fontos szerepet játszott, főleg a költségvetési problémákkal eh, és kiigazítási projektek, eh, programokkal sújtott eh, országok esetében. Az EBB-nek a fenntartható fejlődést és a foglalkoztatást kellene szem előtt tartania, illetve a munkanélküliség csökkentését. Aztán a projekt kötvények értékelésével kapcsolatban az előttünk szólók már ugye ezeket elemezték, de azért hadd térjek én is ki. A mi, meg, a mi véleményünk ezzel kapcsolatban az, hogy kérdés, hogy egyáltalán ezek a projektkötvények, ezek megfelelőek-e, szükségesek-e, ezzel kapcsolatban kritikusak vagyunk, főleg a PPP-k tekintetében. És azt gondoljuk, hogy itt főleg a hatóságok játszanak fontos szerepet, és hogy a fenntartható infrastruktúra megfizetése állami feladat, itt olyan infrastruktúrális beruházásokról van ugyanis szó, amelyek a polgárok életét közvetlenül érintik. El kell kerülnünk azt is, hogy aszimmetrikus vagy pseudo, pseudo projektek, látszat projektek jöjjenek létre. Gondoljunk például Spanyolországban a Castor projektre, vagy egy olyan projektekre, amelyeket mindenképpen elemezni kell. Aztán a kondicionalitás a, a beruházási kezdeményezésekkel kapcsolatban ezeket nem szabad, ezeket a programokat nem szabad függővé tenni a memorandumoktól, illetve a költségvetési kiigazítási programoktól. Egy beruházási programnak nem lehet előfeltétele a kiigazítási program. Ezért a módosító javaslatainkkal szeretnénk a jelentést erősíteni, javítani, és köszönjük a jelentéstevő munkáját. Köszönöm szépen, Márkó Zánni következik az FTD részéről. Köszönöm szépen, elnök úr! kollégám nem tud itt lenni, de elküldte a szövegét. Én a Kokobuban eh, koordinátor vagyok, úgyhogy szeretnék eh, két megjegyzést tenni ön, önöknek. A 2012-es tervben láttuk eh, ezeket a projektkötvényeket és ezeknek a szerepét a Castor, illetve a Pacente programot említeném. Az elmúlt években voltak olyan eh, esetek, amely, ahol a szervezet bűnözésnek sikerült a eh, kiírásokon, a közbeszerzési eh, kiírásokon begyűrűznie. A Álde kollega is elmo- Álde részéről is elmondta már a kollega, hogy nagyon fontos, hogy a, foglalkoztatás politikai e, aspektusokat kell tiszteletben tartani a projektek értékelésében, és e, itt tehát több pénzt kell rendelkezésre bocsátani a KKV-k számára. A 30% túl kevés. A KKV-k e, gazdasági hozamot hoznak, és olyan foglalkoztatási rátát teremtenek, amelyek esetleg még nagyobb eredménnyel járnak, mint a nagy projektek. Ugyanis a nagy projektek egyes esetekben annyira nagyok, hogy ott begyúrúzik a szervezett bűnözés is ebbe. Aztán a Juncker terv is felmerül a jelentésben. Kérdés, hogy ez a Juncker terv nem kíván-e túl sok ilyen túldimenzionált projektet támogatni? Ezek a legfontosabb aggodalmaink. Elnök, köszönöm. Akkor most a spontán felszólalások következnek. Annemans kollega a függetlenek részéről. Köszönöm szépen, elnök úr arra szeretnék utalni, röviden, hogy itt megfigyelhető egy bizonyos logika, most, hogy válaszút elé kerültünk, ahogy ön is említette, a természetes hitel, a normál hitel, nyújtás kezd akadozni, és a KKV-knak csak a 35%-a kap hitelt, és az euró terület, eurózónában szinte áll a hitelnyújtás. Most ezt a hitelnyújtást kell egy kicsit kiegészíteni, vagy ezt a nem létező hitelnyújtást, Úgyhogy ezért igyekeznek a projektek körét kibővíteni, és az EBB-nek is ilyen beruházási szerepet kell játszani, de most itt egymásnak ellentmond a nagy projektek támogatása, a nagy beruházási tervvel és a KKV-k támogatása. Az EBB-nek itt komplementer szerepet kellene játszani. Ez az eszköz az adófizetők pénzéből kerül finanszírozásra, és itt ennek kompenzációs szerepet kell játszani, ami a célkötőzést illeti, ellentmondást látok a bázel normák, aztán a, a tőkepufferek esetében, illetve amit a azzal kapcsolatban látunk, hogy gyakorlatilag a bankok szinte már nem végeznek hitelnyújtási szerepet a vállalkozások számára. Hosszú távú hitelnyújtási programokat szeretnénk, és ezt, várunk a, ezt várjuk el az EBB-től is, de pontosan a magánbefektetők nem igazán mutatnak nagy érdeklődést a beruházások iránt, mert eh, kételkednek abban, hogy ezek a projektek vagy programok valóban olyan hosszú távúak-e, mint ahogy az első pillantásra tűnik. És utaltak már arra, hogy az EBB önmaga és nem a hosszú távú, nem a klímabarát, és nem a társadalom javát szolgáló projekteket támogatja. És így tehát fel kell tennünk magunknak a kérdést, hogy a jövőben az EBB milyen szerepet játszon. Ki kell még építeni a szerepét, erősíteni, bővíteni az LBB eredeti szerepe a hitel nyújtás kiegészítése, mert ez most már szinte leállt teljesen a magánpiacon. Köszönöm, elnök úr. Nagyon érdekes témák merülnek fel ebben a jelentésben, például az Európai Bőrözési Bank, az EBB szerepével kapcsolatban mikrofinanszírozás, társadalmi befogadás, az európai fiatalságba fektetett pénzek, KKV-k mindig felmerülnek, tehát az e tekintetben elhangzottakkal maximálisan egyetértek. Az előadó és mások is utaltak a Juncker csomagra, illetve arra, hogy mennyire központi szerepe lesz az EBB-nek a 300 milliárdos csomag végrehajtásában. Az a Task Force, amely kiválasztja majd a támogatandó projekteket. Remélem, hogy nem csak a legkisebb ellenállás irányába mozdul el, nem csak a AAA besorolású projekteket fogják majd támogatni, hiszen nem ez fogja meghozni a sikert. Az európai hozzáadott értéket az átláthatóság biztosíthatja számunkra. Remélem, hogy tudunk majd még erről a témáról vitatkozni, ezt főcserét folytatni. Az EBB szerepének a változása azt hiszem, hogy meghatározó lesz ebben. Nem lehet közöttünk vita. Köszönöm, Catherine Styler. Köszönöm, elnök úr. Nagyon érdekes dolgok hangzottak el eddig a kollégáktól, ami jól mutatja, hogy az EBB mennyire fontos. Érdekes volt a jelentésben olvasni azokat a gyakorlati példákat, amelyek utalnak arra, hogy pontosan miről e, is van szó. Nagyon sokan tudunk olyan projektekről, amelyek az EBB nélkül nem kerültek volna finanszírozásra. Főként a KKV körüli kérdéseket vizsgálva azt olvashatjuk, hogy a KKV finanszírozása 50%-kal nőtt, közel 3 milliárd áll majd a rendelkezésükre. Jó lenne, hogyha erre konkrét példákat is látnánk. Hogyha tényleg kézzelfogható nyomát látnánk annak, hogy az LBB e a saját választókörzetünkben is aktív. A végrehajtó bizottságban, vagy az igazgató bizottságban csak egy női tag van. Jó lenne, hogyha több női arcot látnánk az ilyen döntéshozó testületekben, és ezzel nem kellene megvenni 2030-ot. Alapvetően azt hiszem, hogy ez egy megkérdőjelezhetetlen cél, mi szerint az bizottságban eh, meg sokkal nagyobb női részvételre van szükség. Bernd Luke, köszönöm szépen, elnök úr. Csak kiegészítésképpen szeretem volna elmondani, hogy be kellene venni a jelentésbe azt is, hogy az EBB-nek világosan ki kellene mondania, hogy eh, a regionális beruházásokat hogyan kívánja elosztani, az euróvezet egészében is nagy egyenlőtlenségek vannak, illetve a tagállamok között is nagyok az egyenlőtlenségek, az EU egészében és az euróvezetben is. Tehát a kérdés az, hogy az EBB célként kitűzte, hogy mindenek előtt ott nyújtson segítséget, ahol nagyok a hiányosságok, és másodszorban fontos a közberuházások, és mindenek előtt az infrastruktúrás beruházások és a magánberuházások között milyen kapcsolat áll fenn. Itt is meg kell nézni azt, hogy hol tapasztalhatók deficitek a beruházási tevékenységben, tényleg infrastruktúrákról van ez szó, avagy inkább az a baj, hogy nincs egész, e, e, elég magánberuházás, és az EBB milyen formából próbál célzottan ösztönözni ezen a téren. Köszönöm. Thank you. Köszönjük. Hallgassuk most meg az EBB képviselőt. Megadom az EBB brüsszeli képviselőjének a szót. Igen, köszönöm, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani önöknek, az Európai Bizottságnak, és Urtasun úrnak, aki nagyon komoly energiát fektetett ebbe a tervezetbe. Az Európai Parlament fontos, hogy foglalkozzon azzal, hogy az Európai Beruházási Bank pontosan milyen munkát végez. De ez fordítva is eh, nagyon jól működik. Ez minket stimulál az Európai Beruházási Bank, csak örül annak, hogyha egy parlament felügyelete alatt áll, és már a múltban is tapasztaltam azt, hogy az önök megjegyzései eh, nagy hullám hosszúak, ezért jó rezonálnak a különböző ebéd és szakértői szinteken. Ha megengedik, akkor egy-két általános felvetésre vagy témára reagálnék, amelyek elhangzottak. Először is elmondom, hogy mennyire aktuális időpontban folytatjuk ezt az eszmecserét. Az EBB most készül egy új nagy befektetési vagy beruházási hullámra az Európai Unióban. Juncker úr 300 milliárdos csomagjára gondolok itt, amit itt az Európai Parlament nem olyan rég mutatott be, A két évvel ezelőtti tőkeemelésünk lehetővé tette, hogy olyan, hogy három év alatt 180 milliárdnyi extra pénzt fektessünk extra projektekbe, és most már látjuk, hogy ennek igenis vannak kézefogható következményei. 10 milliárdos tőkeemelés, 200 milliárdnyi extra projektfinanszírozást tesz lehetővé. Az igazi kérdés az, hogy ez elége és segíte. Hát persze, hogy segít, ahogy azt az ír képviselő asszony említette. Az emberek, akik kapnak ilyen pénzt is, abban a régióban tisztában vannak azzal, hogy segít az EBB. Második kérdés, elég -e ez? Nem, soha nem elég nagy a hiány, főként az infrastruktúrális fejlesztések tekintetében óriási szakadék látunk a különböző tagállamok között. Van egy másik hiányterület, A másik tendencia pedig az egyre nagyobb különbségek az innováció, és a befektetések ter, innovációs kutatási befektetések terén. Két, tized, két évtizede vagyunk lemaradásban a világ többi részétől, vagy hát a legnagyobb versenytársainktól, ez ügyben kell valamit tennünk. Azt is látjuk, hogy a magánbefektetők étvágya igencsak megcsapant, és kockázat kerülőkké váltak, és az új szabályok miatt a mozgásterük is csökkent. Ha ezt mind összevetjük, akkor láthatjuk, hogy nagy a kereslet az olyan eszközökre, amelyek lehetővé teszik, hogy a meglévő piaci likviditás valós befektetésekké alakuljon át. Ezt az eszközt keressük az Európai Bizottsággal együtt, hogy lehetővé tegyük, hogy a magántőke nagyobb kockázatot vállaljon a piacon. Ehhez a transferhez megfelelő garanciákat kell társítani. Pont ezen dolgozunk, és biztos vagyok benne, hogy az Európai Bizottság akár már a jövő héten, jövő hónapban beszámol önöknek az ez irányú terveiről. Ami a kekevikat illeti, a foglalkoztatás 80-85%-át adják Európában. Sokszor elhangzott már, hogy a kis és középvállalkozások adják az európai gazdaság gerincét, és lehetnek a gazdasági fellendülés igazi motorja. kal nőtt a KKV finanszírozás pár név alatt, a alapunkat is, ha figyelembe veszük, 14-ről 21 millióra nőtt ez a fajta finanszírozás. Ez elég? Persze, hogy nem. Vannak különböző bestések, de a keresletet 10-15-20-szor nagyobbra becsülik, mint amit mi tudunk nyújtani. Hogyha hatékonyabban tudunk a KKV-k számára finanszírozási forrásokat biztosítani, majd a Juncker terv végrehajtás során, akkor majd nem óckodunk ettől. A másik szerintünk nagyon komoly beruházási terület 27, azaz energiahatékonyság, 27%-kal beruházásainknak az energiahatékonysági éghajlat csökkentési, éghajlat, globális felmelegedés csökkentési vagy emisszió csökkentési beruházásokra megy el. Szeretnénk ezt egyharmadra feltornázni. Az Európai Bizottság célkitűzéseivel ugyanis teljes mértékben egyetértünk. és egy új emisszió norma kritériumot vezettünk be, bizonyos határértéket meghaladó, emisszió határértéket meghaladó ö, projekteket nem kellünk támogatni. Éppen azért, hogy segítsük, támogassuk az emisszió csökkentési célokat. Ez nekünk is fontos prioritás az Európai Beruházási Banknál. Ahogy talán önök is tudták, vagy hallották, Egy évvel ezelőtt az éghajlat változással kapcsolatos fellépés témájában kértünk egy nyilatkozatot. Nyilván a következő ilyen munkánkban is részt vesz majd az Európai Bizottság a nyilvános konzultáció e témában jövő év elején, 5 hét múlva indul. Tehát igen, energiahatékonyság terén nagyon is úgy próbálunk fellépni, hogy segítsük egy cél megvalósulását, illetve olyan a, a Juncker terv keretében úgy látjuk, hogy rengeteg olyan támogatási kérelem érkezhet majd, amelyeket alaposabban meg kell vizsgálni, hogy az elkövetkezendő években ezen kritériumok alapján végre tudjuk-e hajtani ezeket, tudjuk-e támogatni ezeket. Még egy kérdés, amelyet többen felvetettek, azzal kapcsolatos, hogy mennyire úckodunk a kockázatvállalástól az EBB-nél. Ez ügyben van jó néhány félreértés, annak akik azt mondják, hogy nagyobb kockázatot kellene vállalnunk, mások az ellenkezőt állítják. Megpróbálom ezt egyszerűen elmagyarázni, hogy mi hogyan látjuk ezt a kérdést. AAA besorolása van az EBB-nek, de ez nem fétis kérdés. Aznak nem csak az a célja, hogy erre büszkék legyünk. Nagyon egyszerű oka van ennek, hogy miért olyan fontos. Ez egyik az, hogy a AAA besorolásnak köszönhetően nagyon olcsón jutunk forráshoz a tőkepiacokon. Olcsó kölcsönöket tudunk felvenni, amit a végfelhasználóhoz, a végkedvezményezethez is hasonlóan olcsón tudunk eh, eljutatni. Hogyha felmennének a a kamatok, amelyeket nekünk kell fizetni, akkor ez a végkedvezményezettek vagy felhasználók számára is megnövelni a finanszírozás árát, ami bajba sodorná őket. Minden évben 70-80 milliárd eurónyi pénzt kell a tökepiacokról, vagy forrás kell a tökepiacokról beszereznünk, és a befektetők egy részénél megvan, hogy a befektetés egy bizonyos aránya AAA besorolásról kell, hogy legyen. Tehát, hogyha a AAA besorolásunk veszélybe kerülne, akkor nem tudnánk a tőkepiacokról 70-80 milliárdot beszerezni. A beruházók vagy befektetők fele, aki EBB kötvényeket vesz, nem európai. Lehet, hogy Európa iránti szerelmükből fektetnek EBB kötvényekbe, ez a valószínűtlenebb e, megoldás, ami sokkal valószínűbb az az, hogy a AAA besorolás védi őket, úgy érzik, hogy ez e, kis kockázatot rejtő befektetés. Az utolsó téma, amelyet nagyon jó volt hallani erre vonatkozó kérdéseket, ez a projekt kötvények átfogó témája volt. Elkerülendő a félreértéseket. Hadd mondjam el, hogy egy kísérleti szakasz közepén járunk még csak. Ez ideig csak öt projekt aljára került ö, ö, aláírás. Ez a kísérleti stádium, ahogy azt van megállapodtunk, a közlekedés, energia és távközlés ágazatait érinti. De hogy önök is nyilván emlékeznek erre, nyilván nem lepi meg őket, amikor azt mondom, hogy a kísérleti stadium során egy rendszeres hat havonta elkészítettje jelentést nyújtunk be, nem csak az Európai Tanácsnak, hanem az Európai Parlamentnek is. Ezt a bizottsággal együtt, az Európai Bizottsággal együtt végezzük, hogy megvizsgáljuk, hogy hogy állnak a dolgok, merre haladnak a dolgok a kísérleti projektben. A projekt kötvény kezdeményezés alapvetően ugyanolyan szigorú monitoring szabályoknak van kitéve, és due diligence szabályoknak, mint más projektek esetében. Tehát a megfelelő körültekintést itt is elvárjuk. És persze a szabályok betartását is tartjuk, ez a compliance összetevő. Tehát a kísérleti programban semmiféle eltérő elbánásban nem részesülnek a projektek ugyanaz a szigor érvényesül, mint másod. Egy auditra is sor került a kísérleti stádium vonatkozó audit azt vizsgálta, hogy hogyan alakulnak ezek a projektek, kielégítő jelzővel illette mindezt. Persze javaslatok is tett arra vonatkozóan, hogy hogyan lehetne tovább javítani, igazítani ezeken a pénzügyi eszközökön. Ahogy önök is tudják, ez az audit az EBB honlapján teljes hosszában elérhető. a konkrét projektekkel kapcsolatban most részletekben nem mennék, de annyit szeretnék elmondani, hogy nagyon szigorú eljárásrendet követünk, ugyanúgy, mint más projektek esetében. Tehát ettől kintetben a projekt, kötvény, kísérleti kezdeményezés nem tér el a hagyományos szabályinktól. Elnök úr zárásképpen tényleg végezetül elmondanám a compliance, tehát a szabályok, szabálykövetés témájában, az átláthatóság témájában is. Először is egy nagyon átfogó szabálykövetési mechanizmust üzemeltetünk, amely ahol a különböző területeket vizsgáljuk, nem csak a bankon belül, hanem az EBB-n kívüli szervezeteknél is felvilágosító kampányokat folytatunk, ami ahhoz járult hozzá, hogy sokkal nagyobb mértékben tisztában vannak az az emberek, hogy az adófizető pénzvel mennyire szigorúan kell bánni. Ezt a szabálykövetési mechanizmust át fogjuk dolgozni jövőre, az eddigi tapasztalatok alapján. Erre vonatkozó nyilvános meghallgatósokat februárban fogunk tartani. Hogy önök is tudják, szorosan egyetműködünk az Európai Ombudsman hivatalával is, ez fontos, hiszen a munkánk további munkák felügyeletének egy további aspektusát adja ez. Ami pedig az átláthatóságot illeti, nos, tudniuk kell, hogy eh, folytattunk konzultációt az EBB jelenleg átláthatósági politikájáról, fél évvel ezelőtt került sor erre. A cél alapvetően az, hogy az átláthatósági politikánk fókuszáltabb, eh, felhasználóbarátabb legyen, és hogy ezt az uniós, az új uniós jogszabályokhoz igazítsuk. Az International Aid Transparency Initiative-vel együttműködő nemzetközi intézmények közül az első vagyunk a sorban, amelynek a célja az, hogy az unión kívülre áramló pénzek átláthatósága javuljon. Azt hiszem, hogy a legfontosabb témákra sikerült reagálnom, hogyha mégis további kérdéseik vannak, akkor ezeket nyugodtan szegezzék nekem. Köszönöm, az előadónak adom vissza a szót, kérem, hogy fogja rövidre, mert az EKB napirendi pontot egyettük ugyan, de ötkor így is el kell kezdenünk a meghallgatást. Rendben, akkor csak szeretném megköszönni mindenkinek a megjegyzéseit, meglátásait. Azt hiszem, van egy általános konszenzus, abban is meg tudunk állapodni, azt hiszem, hogy az fontos, hogy az EBB az eszközeit arra használja fel, hogy a beruházási hézagokat betömje az Európai Unióban. Továbbá úgy látom konszenzus van abban is, hogy nem kellene az egész Juncker csomaggal foglalkozni a jelentésnek, ennek majd máshol biztosítunk helyet, teret, és egyetértek az ALDE és SND kollégák részéről, tehát megjegyzésekről, megjegyzésekkel is, ami az SND kollég által felvetetteket illeti az adóparadicsomokkal kapcsolatosan valóban érdemes lenne ezt jobban kiemelni, a polgárok is biztosan egyetértenének ezzel, ami pedig az elszámoltathatóságot illeti, erről már esett szó. A helyi civil társadalmi szervezők bevonása a projektekbe, ahogyan az ECR beli kolléga említette, egy további fontos módosító lehet, teljesen egyetértek, ami pedig a projekt kötvényeket életi, amit sokan elmondtak, a GOE, az FTD kolléga is említette ezt. A projekt kötvények kapcsán Tudjuk, hogy itt egy kísérleti szakaszról van szó, csak egyszerűen megpróbáljuk értékelni az edégeket, és kérjük az LBB-től, hogy tegye meg ugyanezt, hiszen tudjuk, hogy a projektek egyike másika menet közben megkérdőjeleződött. Azt szeretnénk, hogyha a bank áttekinteni ezeket a projekteket. Miért csak a Castor projekteket, eh, projektet említi a szöveg? Azért, mert ez az első. Ezért szerepel a jelentésben, ennek semmi más oka nincs. De persze beszélhetünk erről a továbbiakban. Nagyon tetszett az, hogy felhozták, hogy csak egyetlen egy női tagja van a vezető grémiumnak, a menedzsment bizottságnak, ezzel teljesen egyetértettem, illetve egyetértek, és már nincs sok idő, tudom, hogy be kell fejeznünk. Köszönöm az LBB e munkatársának, hogy itt van. Nagyon szépen köszönöm a megjegyzéseit, meglátásait, és köszönöm szépen a banknak, amiért Luxemburgban tudtunk találkozni. Ezt nagyon fontosnak tartottam az ottani egyeztetést. Még azt szeretném elmondani, hogy próbáltunk a parlament részéről figyelmet fordítani arra is, hogy az Európai Beruházási Bank tett bizonyos lépéseket, például az elszámoltathatóság területén is, más területeken is, de persze fontos, hogy a parlament kritikusan álljon hozzá bizonyos kérdéseket. Nem tudok reagálni mindarra, amit mondott, mert nincs rá idő, de remélem sikerül majd kétoldalú egyeztetések alkalmával még egyszer beszélni az elhangzottakról. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig elmondom, hogy hogyan is néz ki az ütemterv. December 15 a módosítók benyújtásának határideje déli 12 óra. Január 8-án beszélünk a módosítókról, január 27-én szavazunk az ekonban, és március 10-én kerül sor szavazásra a plenáris ülésen. Köszönöm szépen. Következő napi rendi pontunk következik. Üdvözölni szeretném a szanálási testület posztjára jelölt szemét. Dear colleagues, please take seat. Kedves kollégák, kérek mindenkit, hogy foglaljon helyet, hogy megkezdhessük a nyilvános meghallgatást az Egységes Szanálási Testület elnöki posztjára jelölt személlyel. We welcome Üdvözöljük Elke Königet itt az Econ szakbizottságban. Ő a Buffin nek az elnöke a német bank szabályozó testület elnöke. Ahogyan tudják, az Európai Bizottság jelölte ki Königasszonyt az Egységes Szanási Testület elnöki posztjára. A Bankunió munkacsoportja és más egyéb résztvevők már tartottak egy zárt ajtók mögötti elsődleges egyeztetést szeptemberben, miután az Európai Bizottság őt jelöltként megnevezte. Köszönjük szépen, hogy részt vett az eddigi egyeztetéseken, az informális találkozón is, amikor megismerhették a képviselők őt jelöltként, és köszönöm azt is, hogy most ezen a nyilvános meghallgatáson is jelen van. Ez nagyon fontos, hiszen Ezáltal tudjuk hang kihangsúlyozni azt, hogy az egységes szanálási testület elnök elszámoltatható a parlament felé, és hát jóvá kell hagynunk az Európai Bizottság jelöltjét. Ahogyan a tagok biztosan tudják, holnap reggel is lesz egy különleges ülése, illetve rendkívüli ülése a szakbizottságunknak. Ez is nyilvános ülés lesz, amely az interneten is követhető, a testület tagjait és alelnöki posztjára jelölt személyeket is meghallgatjuk holnap. Ez egy nagyon fontos lépés, és nagyon fontos az Európai, Unió Bank un... Európai Uniós Bank Unió létrehozatala szempontjából. Fontos ez mind a szakbizottság, mind a parlament számára, amely fontos szerepet játszott az egységes szanálási mechanizmus létrehozásában és abban, hogy egy olyan mechanizmus szülesen, amely teljes mértékben bevonja mindebben az Európai Parlamentet és Ezáltal képviseltetik a véleményüket az európai polgárok az Egységes Szanállási Testület vezetőinek kijelölésében. Most pedig 7 percet kap asszony, hogy megtartsa bevezetőjét. Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt Ekon szakbizottsági képviselők, hölgyeim és uraim! Nagy öröm és megtiszteltetés, hogy önök előtt felszólalhatok az egységes szanálási mechanizmusról, és arról, hogy milyen fontos szerepet kell majd ennek betöltenie. Az SRM a bankunió második pillére, az SSM-hez hasonlóan, az az egységes felügyeleti mechanizmus, az egységes szanálási mechanizmus fontos, hogy megváltoztassa az eddigi gyakorlatot, az eddigi eljárást, mindehez én is szereményesen szeretnék hozzájárulni. Amikor a rendszer szintű bankok nehézségekbe ütköznek, akkor a jövőben majd szanálni tudjuk megfelelő szabályoknak megfelelően. Ennek úgy kell történnie, hogy ez ne okozzon károkat a társadalom egészének, és nagyon fontos, hogy ne az adófizetők pénzéből történjen ez, hanem azokat az eszközöket használjuk fel, amelyek remélhetően Lőleg hamarosan rendelkezésre állnak. Tehát a bail-in és nem a bail-out lesz a követendő eljárás. Az SRM-nek biztosítania kell azt, hogy megfelelően végrehajtsuk ezt a stratégiát. Én a többi testületi taggal ezen fogok munkálkodni. Az SRM-mel remélhetőleg sikerül azokat a problémákat felszámolni, amelyek nagyon szorosan összefüggnek egymással. Nem akarunk egy új Lehman Brothers esetet, és azt sem akarjuk, hogy az adófizetők pénzét kelljen felhasználni a rendszer szintű bankok megmentésére. Ezáltal megerősítjük a piacgazdaság egyik alapvető elvét, amelyet szerintem túl hosszú ideig felfüggesztettünk, miszerint a bankok saját maguk felelnek a tevékenységükért, más vállalkozásokhoz hasonlóan is. Ez lesz az SRM-nek az egyik legnagyobb előnye, valamint a bankunió egészének is. Szerintem az SRM-nek nem az a feladata, hogy a nagy intézmények, megbukott intézmények bezárását valamilyen módon lebonyolítsa, sokkal inkább stabilitást kell szavatolnia azáltal, hogy proaktívan hozzájárul az szanáláshoz, amely hiteles, megelőző jellegű, és amelynek remélhetőleg fegyelmező hatása is lesz. Világosra kell tenni a bankok és azok hitelezői felé, hogy nem számíthatnak arra, hogy majd az állam megmenti őket, hogyha a vállalkozási modelljük kudarcot van. Az SRB ezért aktívan részt fog venni abban, hogy minden akadályt lebontsunk a szanálás előtt álló akadályt lebontsunk. Emellett fontos, hogy az SRM a nemzeti szanálási hatóságok, az egységes felügyeleti mechanizmus, az Európai Bizottság és természetesen a parlament megfelelő kapcsolatban álljanak egymással. A szanálási tervezésnek nyilvánvalóan arányosnak kell lennie, figyelembe kell venni az adott intézmények méretét és összetettségét is. Hogyha egy intézet megbukik, vagy csődbe megy, vagy hogyha ez valószínűvé válik, akkor biztosítania kell az SRM-nek, hogy a tagállamok és a bankok között megfelelő, egyenlő versenykörülmények létezzenek, és hogyha kell, akkor a szanálási alapból mm, felhasználhat bizonyos forrásokat, de fontos, hogy el se jussunk idáig, eddig a pontig, ezért nagyon fontos, hogy a bankok biztosítsák azt, hogy megfelelő forrásokkal rendelkezzenek ők maguk, amelyeket fel tudnak használni egy szanálás szükségessége esetén, annak érdekében, hogy a veszteségeket így a bank maga tudja fedezni. Itt tehát nem a bankok feltámasztásáról van szó, úgymond, hanem a restruktúrálásukról. Ezért fontos betartani a tőke megfelelőségi szabályokat és az MRL úgynevezett MRL szabályokat. Emellett a telekkel együtt, a telek szabályozással együtt ugyanebbe az irányba mutat az SRB, Ugyanakkor azonban szükség lesz olyan szabályokra is, amelyek a likviditást biztosítják a szanálás során azért, hogy ne kelljen az állam segítségért folyamadni e célból. Ez is olyasmi, amit a szanálási hatóságok már e, napirendjükre tűztek világszerte, így az SRB is. A nagy, szisztemikus rendszer szintű bankok globális szereplők, ezért ez egy olyan fontos kérdés, amelyre csak globális szinten találhatunk választ. Ezért nagyon fontos, hogy az SRB erős európai tárgyaló partnerként tudjon fellépni, és részt tudjon venni abban, hogy közösen kialakítsunk egy európai és globális szanálási rezsimet, illetve szanálási gyakorlatot. Nagyon örülnék annak, hogyha az SRB többi tagjával, illetve más érintettekkel együtt én is személyesen hozzájárulhatnék ehhez. Ez természetesen magában foglalja a jó együttműködést a helyi hatóságokkal is. Fontos, hogy kölcsönös bizalomra épüljenek ezek a kapcsolatok. Biztos vagyok abban, hogy a hatóságok közötti bizalomra épülhet csak a megfelelő szanálási gyakorlat. Itt befejezném. Szívesen válaszolok a kérdéseikre, természetesen még egy dolgot szeretnék elmondani. Önök, a parlament képviselői, mint az európai polgárok megválasztott képviselői szorosan nyomon fogja követni az SRM és az SRB munkáját. A testület önök felé tartozik felelősséggel, szerintem ez elengedhetetlen és magától értetődő. Köszönöm a figyelmüket. Nagyon szépen köszönjük dr. Könignek, Köszönjük szépen a megjegyzéseit, arra vonatkozólag is, hogy a testület a parlament felé tartozik felelősséggel. Burkert Bálcnak adom most meg a szót, ő az első felszólalán. Köszönöm szépen, elnök úr, asszony. nagyon örülök, hogy itt van nálunk ma este, illetve újra itt jár nálunk. Két kérdésem van. Egyrészt Egy olyan dologról beszélnék, ami a saját választókerületemben merült föl, illetve néhány olyan rendezvényen, amelyeken részt vettem Németországban. Újra és újra azt kérdezik tőlem, hogy mi lesz most ezzel a bankszanálással? Végül az adófizetőket nek kell ismét állniuk a számlát, hogyha egy bankot szanálni kell. Ez az első, és a második, hogyha önt megerősítjük ebben a posztban, ebben a tisztségében, akkor az Európai Bizottság kötelékében működő egyik hatóságért lesz felelős. A kérdésem az, hogy hogyan kívánja megőrizni a függetlenségét, és hogyha szükséges, akkor hogyan kíván szembehelyezkedni az Európai Bizottság vezetőségével. Köszönöm. Köszönöm szépen a kérdést. Németül válaszolok. Először is arra kérdésre válaszolnék, hogy az adófizetőknek kell-e majd állniuk a cehet, hogyha bankmentésre lesz szükség, vagy erre nem lesz-e többé példa. Annyit tudok elmondani, hogy ma sokkal jobb a helyzet, mint a múltban volt. Megnöveltük a bankok tőkéjét, itt van az SSM a nagybankok számára, és most a bankunió második pillérét alakítjuk ki. Másrésztről persze mindig nagyon óvatosan fogalmazok, soha nem mondjuk azt, hogy soha, hiszen látnunk kell, bármiféle, bármilyen eszközöket is hozunk létre, bármiféle eljárásokat, mechanizmusokat, ezzel remélhetőleg megteremtjük az, azokat a körülmények, amelyeket, amelyek között ez már nem történik meg még egyszer, és remélhetőleg sikerül megóvnunk az adófizetőket. Nem mondanám azt, hogy soha, de szerintem sokkal jobb már most a helyzet, mint korábban volt, és sok észszerű lépést tettünk a megfelelő irányba, úgyhogy ez nagyon valószínűtlen lesz, hogy az adófizetőket kell megint ebbe bevonni. A bizottságtól való függetlenség, illetve az SRM függetlenségének megőrzése. Minden bizonyal ez csak akkor derül majd ki, hogy ez hogyan működik, hogyha elindul a testület munkája. Én az én eddigi tapasztalatom viszont azt mutatja, hogy úgy lehet valaki független, hogyha világosan kifejezésre juttatja álláspontját, hogyha egy testület is nagyon világosan követ egy irányt, és megpróbál jó érveket felvonultatni a saját véleménye mellett, és hát néha nemet is kell mondani. Ön is ismeri a német helyzetet, ott a német pénzügyminisztérium gyakorolja felügyeletet, még soha nem működtem olyan független szereplőként, mint a Baffin elnökeként, de megpróbálom valóban elkerülni, hogy bármiféle negatív kritika érhessen ezen a téren. Thank you for... Köszönöm szépen. Jakob von Weizsäcker következik a szocialisták részéről. Köszönöm szépen, elnök úr, König asszony. Bác kollega kérdését követve az érdekel engem, hogy az 55 milliárdos alap elegendő lesz-e, hogyha valódi stressz helyzetre e, kerül sor. Hogyha megnézzük a bank válságról szóló szakirodalmat, látjuk, hogy ennek egy részét a e, Bail oldaná meg e, a GDP akár több mint 20%-át is igénybe venné azonban a mentés. Most 20-40 e, szer nagyobb összegre lenne szükség, Kérdés, hogy ez az 55 milliárd elegendő-e? Kérdezem, hogy ez hogyha ön áll szembe ezzel a komoly bankválsággal a jövőben, az ön által betöltendő pozícióban, akkor ezt elegendőnek tartja el, és hogy néz szembe ezzel a feladattal. Először is hangzik a válasz, proaktívnak kell lennünk a megmentés, a szanálás tervezésében, és először is azt kell elérnünk, hogy ne kelljen kihasználni ezeket az alapokat. Miért? Hogyan? Úgy, hogy biztonságosabbak a bankok. E, pontosan e, ezen e, mosolyogtam, hogy ezen a kijelentésen, hogyha az SSM jó munkát végez, akkor az SRB-nek nem lesz túl sok feladata. Hát szeretnék nagyon szorosan együttműködni ebben, és nagyon korán megkezdeni a megoldást, hogyha probléma merül fel. Persze mindig ki lehet dolgozni különböző szenáriókat, mennyi tőkére van szüksége a bankoknak. Egyesek 30%-ban határozzák ezt meg. Nos, a a 19. század végén már volt hatalmas bankválság, ahol a bankoknak megvolt a 30%-uk, 30% tartalékuk. Mindemellett ez a alap ugye ezzel következő 8 évben épülne fel, jönne létre. Az eredeti ötlet az, hogy kölcsönkapacitásokon gondol, gondolkodjunk, én azonban azt szeretném elérni, hogy ehhez az alaphoz ne kelljen hozzányúlni, tehát a szanálási terv nem ebből áll, és hogyha mégis összeomlásra kerül sor, akkor lehet, hogy ez alap nem oldja meg a problémát, de az előző válságban egy ilyen alap jó megoldás lett volna. Köszönöm szépen. Luke úr következik az ECR részéről. Köszönöm szépen, König asszony, sok szeretettel köszöntjük itt a parlamentben és az Ekonszak bizottságban. Én nagyra értékelem azt, hogy ön az adófizetőkre terhez, terhelődő terhet csökkenteni szeretné, sőt 0%-ra szeretné ezt csökkenteni, de hát ugyanolyan szkeptikus vagyok, mint von Weizsäcker úr. Minden esetre a Bélin javára szeretné csökkenteni a terheket, az adófizetők terheit, de aztán a bélin megint csak végül az adófizetőkre terhelődik, hogyha az életbiztosításokra gondolok, a nyugdíjbiztosításokra gondolok, hogy az emberek előtakarékoskodnak, a biztosítókban bíznak, és aztán a nagy bankok ezek, hogyha elkalkulálják magukat, akkor ezekre a pénzekre teszik rá a kezüket. Na most, hogyha proaktív meg megoldásokon gondolkodnak, gondolkodik, akkor nyilván már a bail-in alapmechanizmusaival foglalkoztak, megnézik a eh, bankokat, hogy egy konkrét bankok konkrét válság eseteiben milyen bail-in lehetőségeket lehetne használni. Tájékoztatnak-e bennünket erről az Ekon bizottságot, a parlamentet, a politikailag érzékeny beruházókat mennyiben citálják a kasszához? És a bankok megmentésére megmentésének a költségeit részben például biztosító társaságok viselhetik, ami pedig azt illeti, hogy a Bélin keretében a bank megmentési lehetőség, vagy bank szanálási lehetőségek milyen százalékban terhelődnek továbbra is az adófizetőkre. Köszönöm szépen először is, igaza van, ami a bail-in intézkedéseket illeti, Ké, három dolog, dolgot kell szem előtt tartani. Először is tudnunk kell, hogy mennyi, mennyi pénz áll rendelkezésre, milyen minőségű ez, milyen minőségű tőke. Ezt egy eljárás keretében kell szabályozni, illetve eh, ki eh, birtokolja ezeket az eszközöket. Természetesen eh, ezeket az eszközöket valaki birtokolja, és a végén, a lánc végén mindig az adófizető áll. Mégis azt gondolom, hogy mindenképpen a bail-in keretében szanálható összeg keretében meg kell vizsgálni ezt a kérdést. Tehát mindenképpen megfelelő megoldást kell találni, aminek nem az a lényege, hogy azért nem hozzák meg a döntést, mert láncreakciótól félnek. Ami a parlamenttel szembeni elszámoltathatóságot illeti, természetesen ez helyes, de mindazonáltal abból indulok ki, hogy az eh, érdekli önt, hogy milyen szabályokat fogunk meghatározni, nyilván nem fogunk egyes intézményekről beszélni. Köszönöm. Next speaker. Köszönöm szépen. Fábia de Mász következik a GUE részéről. Köszönöm szépen, König asszony. Először is nagyon örülök, hogy részben ellentmondott Merkel asszonynak, eh, aki azt mondta, hogy az adófizetők soha többé nem eh, kell, hogy a bankokat megmentsék. Eh, hát ez engem már az önkijelentése már részben meggyőzött. Egy dologra szeretnék utalni. Itt Európában most a bankok, a bankstruktúrális, bankstruktúra reformokról beszélünk, és arról is beszélünk, hogy az Európai Uniós Bizottság túl ambiciózus terveit egy kicsit korlátozzuk, ezt jó iránynak tartja-e, vagy rossz iránynak tartja-e, illetve úgy gondolja-e, hogy a bail-in hitelessége szempontjából szükség van ezekre a bizottsági tervekre. Másodszor, ami a legutóbbi vitákat illeti, a bank illeték, illetve a cash commitment, hogy itt Franciaországnak próbálnak kedvezni különböző üzletágakban. Ezzel kapcsolatban mi az ön álláspontja, tehát a bank illetékkel kapcsolatban? Köszönöm. Ami a struktúra reformot illeti, szerkezeti reformot illeti, Nos, én itt abból indulok ki, hogy ezek a szabályozások fontosak, mégpedig a bankokra vonatkozó végrehajtás, illetve csődeljárási szabályos, szabályokkal kapcsolatban. Minden, mindazonáltal a, az intézmények esetében az SRM rendeletben szerepel a lehetőség a strukturális reformokra. Nos, a ami a szétválasztást illeti, tehát a saját kereskedelmi, illetve üzleti tevékenység elválasztása. Amerikában pontosan erről volt szó, én azt gondolom, hogy ami a banki struktúra szabályokat illeti, ezek fontosak, holott véleményem szerint a legfontosabb szabályokat már elfogadták, jogszabályokat már elfogadták. Én mindig azt mondtam, hogy a legfontosabb az, hogy a felügyelet struktúrális módosításokat írhasson elő, de eddig abból indultunk ki, hogy az intézmények ezt azért vezetik be, mert nem akarják nem akarnak oda jutni, hogy mi ezt követeljük, vagy elvárjuk. Nos, másodszor pedig, ami a bank illetéket illeti, ez szükséges és fontos. Van itt azonban egy dolog, amiben passzolnom kell. Nem ismerem a vita legújabb pontjait, eredményeit. Látnunk kell, hogy ezek a pénzek, eszközök rendelkezésre kell, hogy álljanak, de tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam ezzel kapcsolatban, hogy nem ismerem a vita legújabb eredményeit, a legújabb információkat. Köszönöm szépen. Úrtaszon úr következik a zöldek részéről. Köszönöm szépen, Königasszony. Egyes bankokat még mindig úgy tekintenek az eurozónában, hogy too big to fail. Azt szeretném tudni, ez a konkrét kérdésem, hogyha ön lesz az SRB elnöke, a minden bankra használja-e majd ezeket a szanálási terveket, hogy mindegyik megfelelően egészséges legyen. Köszönöm szépen, szól a válasz. Ez pontosan ez a, vála, pontosan ez a célja e, az egész pozíciónak és az egész testületnek, hogy biztosítsuk a szanálási terv e, tervek e, létezését, és hogy biztosítsuk azt, hogy a nagy bankok szanálására is sor kerüljön, és ezek is teljesítsék a feltételeket, még azok is, amelyeket túl nagynak tekintünk ahhoz, hogy bedőljenek még akkor is, hogyha ezek, Európa, ezek a hatása Európán túlmutat. Köszönöm. Marko Valli következik az FTD részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Nekem is lenne egy kérdésem röviden. A 2013-as költségvetésben az egyik legnagyobb európai bank nak hatalmas tétele volt a derivátumok tekintetében. A német GDP hatszorosa, és ez európai GDP-nek nagy része. Van egy probléma a tolmácsolással? Kérdezi a kérdező. Può riformulare la domanda. Nos, akkor várjuk a kérdést. Tehát a 2013-as költségvetésben a Deutsche Bank a, a, de, származtatott termékek posztja hatalmas nagy értéket tett ki, a többszöröse a német GDP-nek, az európai GDP-nek is nagy részét kiteszi ez. Hogy lehetünk biztosak? Biztosak lehetünk-e abban, hogy itt nem lesznek szanálási problémák? Most itt nem az egyes bankokról beszélünk, de ahogy már Balc úrnak mondtam, biztosítani, kell, biztosítani azt, hogy soha nem lesznek kockázatok akkor, hogyha egy nagy intézet dől be, ezt ígérni nem tisztességes dolog. Mindazonáltal ezt elmondhatjuk, hogy lépésről lépésre sikerült az intézményeket biztonságosabb, biztonságosabbá tenni, és még mindig dolgozunk a szanálhatósági hatósági Ehm, témákon. Köszönöm szépen. Kollégáknak mondom, hogy mindenkinek van lehetősége még pótkérdést feltenni, eh, de most eh, Bernán Monó következik. Köszönöm szépen, tisztelt jelölt asszony, ön a BRD vezetőjeként hatalmas feladata, felelőssége lehet. Itt a bank kockázatok merülnek ugye fel. Hadd emlékeztessem önöket vagy önt arra, hogy a bail miből áll, biztosítani kell, hogy a magánbankok megfelelő betéten rendelkezzenek a kritikus helyzetekben, és a bankok ügyfelei pedig ne, ne a bankok ügyfeleinek kell megfizetni ezeket az eljárásokat. Még akkor is, hogyha időlegesen, de sor kerülhet a bankok államosítására, 100 millió euróig terjedhetnek ezek a betétek, ezek csökkennek, hogyha veszteségeket halmoz fel a bank. 8 éven belül 55 milliárdot szeretne felhalmozni, ez a rendszer azonban ez valószínűleg nem lesz elegendő. Az első kérdés az technikai jellegű, ki fogja a nem, szisztema, nem rendszer szintű bankok problémáját megoldani az SSR keretén belül. Az öntestülete vagy a nemzeti hatóságok lesznek-e felelősek ezért? A második kérdésem a, ön az új pozíciójában a magánbankok megmentésért felelős lesz-e, hogy meg megelőzze a fertőző hatást, vagy pedig a magánbefektetők, a magánbetétesek védelmét tűzje ki célul, hogy elkerülje az olyan helyzeteket, mint amelyek például Cipruson kialakultak. Köszönöm szépen. Nos, először is ami a kisebb bankokat illeti, a nemzeti hatóságok felelősek ezeknek a problémájáért. Szoros együttműködésben a, az SRB ernyőjével, illetve az SS, SRR ernyőjével kettős feladatunk van. Egyrészt egyelő feltételeket kell biztosítanunk Európa szerte minden banknak, de főleg a nem nem túl jelentős bankok e, esetében elmondhatjuk, hogy a nemzeti szanálási hatóságok felelősek ezekért a bankokért. Ami a bankok megmentését, szanálását illeti, a feladatunk az, hogy biztosítsuk, hogy olyan gazdasági környezetben működünk, amelyekben kockázatok is vannak, nem, de nem engedhetjük meg azt, hogy hogy a magánveszteségekért az adófizetők járuljanak a kasszához, tehát biztonságosabbá kell tenni az egész rendszert, proaktívnak kell lenni. A válságban minden minden megelőzött válság jobb, mint a legjobb válságkezelő intézkedés. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló Danuta Hübner. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Königasszony. Ami az srm illeti, ezt azt gondoltuk, hogy nagyon fontos európai szinten megoldani ezeket a kérdéseket, de azt is nagyon jól tudjuk, hogy vannak, még mindig nagyon sok olyan terület van, amelyek nagyon fontosak és jelentőségek általánosságban a, hatós, a hatékonyság tekintetében, ahol nincs harmonizáció, ahol még mindig a nemzeti adottságok dominálnak. Ön is tudja, hogy a tagállamokban a felügyeleti gyakorlatok nagyon különbözőek, különbözőek az elszámolási rendszerek, aztán a felügyeleti ítél, megítélések is nagyon különbözőek. És és ez az SRB munkájára is rányomja a békenyét. És a nemzeti hatóságok is különböző struktúrák szerint jöttek létre, vannak függetlenek, vannak bankokban működők. Kérdezem, hogy ezek a nemzeti adottságok, amelyek még mindig léteznek, ezek mennyiben csökkenthetik a munkájának a hatékonyságát, és a mindennapi rutinját a testületnek mennyiben befolyásolják. Van-e valami elképzelése arról, hogyha e, választás elé állítanák egyrészt, hogyha harmonizálnia kellene, mit harmonizálna a nemzeti csődeljárási eljárásokat, vagy az egységes betétgarancia rendszert, vagy a jogszabály alkotási területen mit harmonizálna leginkább, hogy hatékonyabb és könnyebb legyen a munkája? Én Igen, különböző nemzeti adottságok, gyakorlatok vannak mind a felügyeletben, tehát a felügyelet területen, ami pedig a szanálást illeti, ez még inkább igaz, mert egy, egy, egyesek még csak most kezdik meg a munkát, ami a bankszanálást illeti, a nemzeti csödejárási törvények, különböző társasági törvény, különböző ítélkezési gyakorlatok vannak. Ez igaz, de én optimista vagyok, mert az SSM ezzel kapcsolatban ugye egy év alatt szorosan együttműködtünk, nem mindig értettünk együtt, de közös célt képviseltünk, és ebben sikerült már elég nagy harmonizációt elérni. Persze még mindig nagyon sok feladatunk van, én az SSM-re koncentrálnék továbbra is, és a nemzeti eh, szanálási mechanizmus eh, sokat és az európai eh, perspektívát kellene itt egymáshoz közelíteni. Nem igazán mondanám azt, hogy én előnyben részesítenem a társasági jogot, például a csődeljárással kapcsolatban. A nemzeti betétgarancia rendszereket nem e, e, igazán érinteném. E, egy, le kell, hogy legyen egy egységes alaprendszer, de aztán a betét garanciák esetében a nemzeti szabályozások megengedhetőek. Már látnunk kell, hogy Európában már sikerült nagyon sok határon átnyúló ügylet esetében megoldást találni. A rendszer szempontjából jelentős bankok továbbra is nemzetközi szintéren is fontos szerepet játszanak, és inkább szerződéses alapon lehetne megoldani ezeket a problémákat. Köszönöm szépen, Alfred Stand következik. Oui, euh, je pose la question de Monsieur Bayet. Köszönöm, Bejé úr nevében teszem fel a kérdést, aki nincs itt. Az Európai Bizottság azt javasolta önnek, hogy a monetáris unióban tönkrevenő bankok szanálását az egységes szanálási rendszer hajtsa végre. A bank finanszírozni egy, egy ilyen alapot, a banki válságok kezelésének mechanizmusa mindenképpen az európai rendszer egyik alappillére hasonlóan válság esetében. Ugyanakkor a szigorú szabályozások ellenére a bank továbbra is toxikus termékekbe fektet pénzt. A stresszteszt, amelyet az EKB végzett, több bank kitettségét is mutatta. Minden harmadik bank kitettségét láthattuk. Ezzel kapcsolatban mi az ön hivatalos álláspontja? Bajé úr kérdését olvastam fel. Uh, I think first of all my read of the... Először is. Az európai stresszteszt intézményét kicsit másképp látom. Egy pénzügyi válság hátteréből eh, érkeztem, és látom, hogy mennyit javult a helyzet, de egyet értek önne, valóban több egy hosszú listával rendelkezünk azokról a bankokról, amelyek nem mentek át ezen a stressz teszten. A kérdésére az egyetlen megoldás az szerintem, hogy nagyon jónak kell lenni az együttműködésnek az SRM és az SSM között, mert a bankfelügyelet eh, az egységes felügyeleti mechanizmushoz tartozik, a jó banki felügyelet pedig bizonyos mértékben a tőke, alaptőke felügyeletét illeti nagy részben a kockázatkezelést, amely a bankok gyengeségeivel foglalkozik. A az a tervezés, amelyet az SRB szanálási tervezésével együtt folyik, ez alapvetően azt kell, hogy célozza, hogy a mérleg kockázat csökkenjen. Főként olyan esetekben, ahol felmerül a kérdés, hogy honnan lenne tőke arra, hogy ilyen kockázati pozíciókat foglaljanak el. Tehát a felügyelet és a, a szanálási hatóság közötti jó, szoros együttműködés adhatja a megoldást erre a problématikára. Thank you. Uh... Köszönjük. Höckmark úr. Thank you very much. Um, I would like to ask... Köszönöm szépen. Kérdésem arra vonatkozik, hogy a jelenlegi bank eh, kihelyzetet ön hogyan látja? Milyen ösztönzők működnek, vannak? Túlzott kockázatokat vállalnak esetleg a bankok? Arra alapozva, hogy az állam majd megmenti őket? Vagy esetleg úgy látja, hogy nem eléggé vannak feltőkésítve? A stressz teszt bizonyos nehézségekre mutatott rágyos bankok esetében. Ön szerint ez annak a következménye inkább, hogy arra számítanak, hogy majd is kimenti őket az állam a BRD-nek szerintem ezzel a várakozáson változtatnia kellett volna. Rövid lesz a válaszom, egyetértek az ön elemzésével, valóban változott. Változtak a játékszabályok BRD bevezetésével. A bankok minősítésével kapcsolatban láthattuk, hogy a hitelminősítő intézetek az állami garanciákat szépen lassan lefejtették a bankokról, és itt a bankok is egyre inkább felelősséget vállalnak a saját dolgaikért. Az elmúlt években mi például azt láttuk, hogy kockázatcsökkentés és tőkeemelés párhuzamosan folyt. Nem minden bank jutott el odáig, ahova kellett volna a mai napig, de valóban egyetértek azzal, hogy a legtöbb bank um, értette az üzenetet, de persze ez időre van szükség, hogy ez a valós helyzetben is tükröződjön. Köszönjük! Szentúr ismét Mrs. König, are you satisfied? asszony, a bankunió felépítésével eh, elégedett? Főként a szalános mechanizmus hatáskörével és módszerével nem érzi úgy, hogy a politikai kompromisszumok diktálták túlságosan ennek a végső kinéz eh, formáját. Például a beavatkozási hatáskör eh, drasztikusan um, csökkent Németországban, mondjuk Franciaországhoz képest. Ez hogyan teszi összehasonlíthatóvá a bankok kezelését különböző tagállamok között. Ön szerint a politikai kritériumok nem fogják befolyásolni a szalánási testület döntéseit? Hogyha tényleg idáig jutunk a német vagy francia nagybankok esetében jóval körültekintőbbek lesznek esetleg, mint a kis ciprusi vagy máltai bankok esetében? Ön szerint az együttműködés és a koordináció az SRM és az IMF között hogyan alakulhatna? Ha szükség van erre? Ha igen, akkor ön szerint az ilyen együttműk, ilyenfajta együttműködés milyen irányba mozdulhat el? Köszönöm. Mikor avatkozhatunk be? Illetve avatkozhat be ez a testület. Mindennyian olvastuk azt, hogy milyen bonyolult ez a mechanizmus én egy pragmatikus személy vagyok, hozott anyagból kell dolgoznunk. Egy felülvizsgálati záradék lehetővé teszi, hogy a politikai döntéshozók, vezetők esetleg javítsanak ezen a mechanizmuson, de hogy tényleg fel legyek. Éppen ezért olyan fontos az, hogy proaktívak legyünk, a szanál hatósági elemzéseket elvégezzük, és ne csak Görbetett kézzel várjuk a hétvége eljöttét. A politikai nyomásgyakorlás a kis és a nagyobb országok és kis és nagyobb bankok esetében? Nos, azt hiszem elmondhatom, hogy mindannyian az európai célokat szolgáljuk, az egyenlő versenyszabályokat, ami számomra az arányosságot jelenti a szanálási tervek elkészítésében is. Egy kis nem túl bonyolult üzleti modellel rendelkező bank esetében nem kell ugyanazt a modellt alkalmazni, mint egy nagy nemzetközi bank esetében, de a rendszer alapvetően mindenkire vonatkozik, ha szükséges. Egy teljes bankszállás esetében is. hogyha én nem tartok célra vezetőnek valamit, akkor engem igencsak nehéz rákényszeríteni, hogy úgy döntsek, mert szavazzak. Az IMF-fel kapcsolatos kérdésére, ha jól értettem, annyit mondhatok, hogy a, az SSM vagy az SRB, tehát a rendszerkockázati testület vagy az egységesztonási mechanizmus esetében nagyon fontos, hogy a bankszanálás fennmaradó határon átnyúló, tehát nemzetközi típusú akadályt felszámoljuk, amikor arról van szó, hogy ez így nem jó, és sok mindenkinek van jó ötlete, én ezeket szívesen meghallgatom, és remélem a rendszer kockázati tanács is egyértelműen fogalmaz majd az ügyben, hogy szerintünk mi a helyes út, hogyan tovább. De ilyen helyzetben hát mindig nehéz azt látni, hogy pontosan mit is csinál majd az ember. Köszönöm, Brian Hayes következik. Köszönöm, elnök úr. Üdvözlöm, hölgyem a szakbizottságunkban. Elnök úr, pár rövid kérést, ha megengednek. Először is, könyögasszony, felvázolná az együttműködés mértékét az SRB és az SSM között, tehát a mechanizmus, egységes maximális mechanizmus és a rendszerkockázati tanács együttműködését hogyan képzeli el? Egy nagyon robosztus rendszert eh, alakítottunk ki a stressztesztekkel kapcsolatban, és az emberek bíznak abban, a szakértők bíznak abban, hogy a stresszteszteket megfelelően végeztük el. Az eurózónán kívüli országok is beléphetnek az SSM-be. Ez lesz majd az új arany standard, ez lesz a tényleg az a mérce, amihez mindenki mér majd magát. Tehát az együttműködés oldala nagyon érdekelete e tekintetben. Ha az SRF-nek pénzekhez van szüksége, akkor ezt a nemzeti költségvetésekből fogja kapni, vagy az uniós költségvetésből a bankszállási alap honnan jut pénzekhez? Ez fontos kérdés. Végezetül nyilván ön is tudja, azt az érveten is ismeri, mi szerint, amit sokan használnak, mi szerint egy átmeneti időszaknak kell lennie addig, amíg teljesen működőképesé válik ez az új rendszer. a befizetések tekintetében. Ön mit gondol erről az átmeneti időszakról? Köszönöm, elnök úr. When it comes to the corporation... Köszönöm, ami a, az SSM és az SRM közötti együttműködést illeti. Az felügyeleti mechanizmus felügyel. Ez az első természetes intézmény, amely kimondja, hogy egy bank valószínűleg csődbe juthat, hogyha ezt nem teszik meg, akkor a bankszállási mechanizmus e felé tolná a bankfelügyeleti mechanizmust, ismerve, hogy hogyan működik a felügyelet, szerintem erre nem lesz szükség, eddig nagyon jó munkát végeztek. Éppen ezért várakozásaim szerint nagyon szoros együttműködés lesz például eh, a helyreállítási tervek, illetve a szanálási tervek tekintetében az egyik a másik nélkül nem működik, kéz a kézbe járnak, eh, főként amikor megközelítik a bankokat. Hétfőn azt mondják, el, kedden azt mondják B, aztán szerdán pedig azt várják tőle, hogy akkor irány C, hát ez így nyilván nem megy. Ezért szoros együttműködést, és jó együttműködést várok a két eh, a testület között. A, az egységes bankszolálási alap finanszírozását eh, illeti, főként az elején szerintem jó ötlet lenne, hogyha az alapnak lehetőséget biztosítanánk arra, hogy kölcsönöket vegyen fel, vagy legalábbis egy ilyen vészhelyzeti kölcsön mechanizmust kidolgoznánk. Épp hogy európai vagy tagállami finanszírozása a jobb, hát meg kellene vizsgálni, hogy ezek a pénzek rendelkezésre állnak-e a magánpiacról, Tudom, hogy mit mond az backstopok kérdésében az SRM rendelet. Úgy tűnik, hogy az utolsó kérdés <laughs> mindig elfelejtem, meg tudná ismételni, mi volt az utolsó? Ja igen, most már emlékszem, köszönöm a segítséget, tehát 2015-re kell a rendszerkockázati testületnek működőképessé válnia, 2014 pedig a az mm, egységes felügyeleti mechanizmusra vonatkozóan nekünk még, a, tehát van egy évünk, de hát ezt bölcsön kell felhasználni, a tagállami hatóságokkal kell együttműködnünk. Korábban komoly vitákat folytatunk ez ügyben, a tagállami szinten is nagyon sokat segítene, hogyha az első akadályokat együtt próbálnánk el leküzdeni, az egy első lépéseket együtt próbálnánk megtenni, hogy a, a rendszerkockázati tanács, a testület merre akar, e, miért, merre akar elindulni. És a felügyeleti oldalról készül ugye egy felügyeleti kézikönyv, jó lenne, hogyha egy ilyen szanálási kézikönyv is, ami segíteni a tagállami hatóságok feladatát is, illetve ez egyértelművé tenni, hogy mit várhatnak. És azt is nyilvánvalóvá teszi a bankok számára, hogy saját közükbe kell venni a sorsokat. Köszönöm, hogy pótkérdés. Egyes bankok számára ez nagyon nehéz lenne, hiszen nehéz helyzetet örököltek. Nem, nem, Aha. Nemzeti szintről az európai szintre történő átállásról beszéltem, ami a kifizetések átmeneti időszakát illeti, itt látni kellene a pontos részleteket. Elviekben nem ellenzem ezt a transit, transition javaslatot. Egy valamit világosan ki kell mondanunk, az nem megy, hogy amikor tényleg szükség van ezekre a pénzekre, akkor bárki azt mondja, hogy de hát ezt nem terveztük be, ez a pénz nincs meg. Tehát egyszerre el kell kerülni a prociklikus természetet ennek, ugyanakkor a likviditás biztosítani kell. Nina Gyű, köszönöm elnök úr, Körnig asszony. a nagyon nagy bankok, a too big to fail bankok, amelyekre azt mondjuk, hogy túl nagyok ahhoz, hogy bedőjenek, és too complex to resolve, tehát túl bonyolult ahhoz, hogy szanáljuk őket. Nos, ezek az óriás bankok az adófizetőktől közvetett finanszírozáshoz vagy szubvenciókhoz jutnak. Ön a too big to fail problémát fennálló problémáját hogyan látja megoldhatónak, illetve a banki szerkezet váltás problémájáról mit gondol, itt a különböző tevékenységek szétválasztására gondolok. A rendszer kockázatok, rendszerválságok esetében a nagy pénzügyi csoportok szanálása különösen nehéz lenne, mert még európai szinten sincs megállapodás arról, hogy milyen kötelező érvényű arbitrációs, eh, arbitrás, arbitrációs, tehát közvetítési mechanizmus működne. Mi van azokkal az óriás bankokkal, amelyek több eh, joghatóság alá is esnek? Ilyen nehéz esetben hogyan lehetne őket eh, szanálni, hogyan lehet ez olyan problémákat megoldani, mint amire már volt egyébként példa, gondolok itt a Fortisra és hasonlókra. Köszönöm ezt a kérdést. Abban azt hiszem egyet kell értenünk, hogy a legnagyobb bankok, és ez nem csak az eurózónát illeti, hanem világszerte, hogyha hogyha egy JP Morgan, vagy Deutsche, vagy Barclays méretű bankot kellene szanálni, ez minden valószínűség szerint igen komoly problémát okozna. Ezért van szükség arra, hogy először is egy helyreállítás, illetve egy szanálási mechanizmussal rendelkeznek ezek a bankok, egy igazi, jól működő, megvalósítható ilyen tervvel, illetve a, a szerkezeti problémákkal foglalkozzanak. A too big to fail túl nagy ahhoz, hogy hagyjuk bedőlni. Szerintem ez nem jó megfogalmazás. Too complex to fail. Túl bonyolult ahhoz, hogy hagyjuk bedőlni, vagy too interlinked to fail, tehát túl sok szállal kötődik más pénzügyi, pénzintézetekhez ahhoz, hogy hagyjuk bedőlni. Ez a jobb megfogalmazás. A új jogszabályok megfeladják a megfelelő eszközöket adnak a kezünkbe ahhoz, hogy megoldjuk ezt a problémát. De amire még nincs megoldás az az, azok a bankok, amelyek globális szinten működnek. Globális szabályozó testület nem létezik. Ezen bankok esetében egyes országok olyan megoldást javasoltak, ezek olyan válságkezelő csoportok, amelyek a a legnagyobb anya országban, vagy joghatósággal rendelkező országban kell egy szanálási tervről megállapodni, és ezen a ponton arról is meg kell állapodni, hogy a pénzügyi csoport különböző részeinek hasonló besekezését miből finanszíroznák, hiszen hogyha valóban be legyen válság, akkor szerintem a szabályok közötti bizalom a legfontosabb eh, valuta, amely segíthet nekünk. Tehát az, hogy hiszünk abban, hogy az adott eh, szabályozó eh, meg tudja oldani ezt a problémát, szanálni tudja majd az adott pénzügyi csoportot, így lehet a ring fencing jelenségét elkerülni. Thank you clarification this point. So you are ready to... Köszönöm. Csak hogy tisztázzuk, a válságkezelési munkacsoport munkájában hajlandó részt venni? The, res the resolution uh, groups or resolution... A szanálási bizottságokat, csoportokat uh, úgyis létre kell hozni, de nagyobb bankok esetében igen, ilyen válságkezelő csoportokra van szükség, ahogy az Európán kívüli uh, szereplőket is bevonjuk a folyamatba. A britek és az amerikaiak bejelentették, hogy egy ilyen háborús játékot, inkább békeidők játékot játszanak, egy ilyen mi lenne, ha? Mit, mihez kezdenénk, ha beütne a krach típusú szimulációt végeznek, ez azonban a szabályozó testületek közötti bizalomra van szükség, vagy a, a szanálási szervek között. Köszönöm. Werner Langen. Köszönjük szépen, Werner Langen. Köszönjük szépen, Königasszony. Teljesen világos, hogy megfelelő szakértelemmel bír, és az a terület, amelyel a jövőben foglalkozik, még feltáratlan nagy mértékben, ezért csak a nyitott kérdés. Egy kérdésem lenne önhöz, a Bázeli Bizottságban vagyok tag, illetve ön a Bázeli Bizottságban tag a Buffin elnökeként. Ez a bizottság az európai szabályozás egyes részeit kritizálta nemrégiben, Ma például az egyik labban az állt, hogy bizonyos származtatott értékpapírok értékelését nem találták elégségesnek. Továbbá bizonyos hitelekhez fűződő kockázatokról is volt szó, és egyéb elemek is bírálatot kaptak. Ön hogyan értékeli az eddigi szabályozást, amiről döntés született? tényleg túlszabályozásról van szó, hogyan az érintettek gondolják, vagy nagy mértékben eltér ez a szabályozás az USA-ban érvényes szabályozástól, illetve ön szerint elfogadható-e az, amit a Bázeli Bizottságon túlmenően elhatározott a jogalkotó? Köszönöm szépen a kedves szavait. Hát nagyon röviden is válaszolhatnék, én magam nem vagyok tag a Bázeli Bizottságban, az illeték, a bankfelügyeletért illetékes ügyvezető igazgató az, aki nálunk ezt ellátja, de természetesen tudom, ismerem a Bázeli Bizottság értékelését, és persze mindig úgy van, az, akit bírálnak, az mindig azt mondja, hogy hát ez nem fair, persze itt csak kis dolgokról van szó, és így tovább. Az állami adósokat illetően egy kicsit felfigyeltem arra, amit mondott. Én nem tartom teljesen helyén valónak az ezzel kapcsolatos érvelést, de hogy ne legyen ebből szakértői vita, elfogadom azt, hogy nincs olyan kezes, aki esetében Mindig látni kell, hogy vannak bizonyos kockázatok, ami az összes többi értékelést illeti, azok úgy gondolom megalapozottak bizonyos mértékben. Az ön átfogó kérdés azonban az volt, hogy hogy látom egészében ezt a kérdést. A pénzügyi válságot követően egy re-reguláció következett be, hiszen előtte nem léteztek megfelelő szabályok, ami a bank szabályozást illeti, most már azt hiszem lefektettük a főbb építő elemeket. Ez nem igaz a bankokon kívüli területekre, itt még sokat teendő, a szabályzás területén is többek között, hiszen hogyha megnézzük a tőzsdéket, a különböző piacokat, akkor a szanálhatóság kapcsán itt még van mit tenni, van mind dolgozni. Szerintem lassan azonban már a végrehajtás és a felügyelet felé kell elmozdulnunk. Ebben a kontextusban jónak tartom azt, amit a Bázeli Bizottság mondott, hiszen valakinek figy- figyelemmel kell követni azt, hogy mindenki megfelelően alkalmazza-e az érvényben lévő szabályokat. Köszönöm. A Kercs során, spontán felszólalások során két kolléga kért szót. Bernd Luke következik, majd Fábio de Mázis a listát most már lezárom. Könyög asszony, a korábbi kérdésemre térnék vissza még egyszer. Tudom természetesen, hogy mindig szem előtt tartják az adófizetőket is. Én viszont arra akartam kitérni, hogy bizonyos befektetési formák esetén hasonló elemeket láthatunk, mint a különböző biztosításoknál. Ilyenkor az ügyfél azt gondolja, például a nyugdíjbiztosítás esetében, hogy idős korára ez egyfajta biztosíték lesz, Azt hiszem, hogy bizonyos fajta érzékenységet kell mutatni az érintett alapokkal való bánásmódban, amikor bélénről van szó. Természetesen az én kérdésem nem egy, egy, egyetlen egy bankra vonatkozott, hanem arra, hogy mire számít, hogy az időskori öngondoskodásra vonatkozó, illetve abban szerepet játszó alapok egy Bélén esetén milyen szerepet játszhatnak, és hogy ha ilyen, erre vonatkozó terveik vannak, akkor a parlamentet mennyiben fogják erről tájékoztatni. Azt hiszem, hogy egy kicsit elbeszéltünk egymás mellett az imént. Fel kell vetnünk azt a kérdést valóban, hogy a legkiszolgáltatottabb eszközöket, amelyeket egy esetleges bélén esetén felhasználunk, azokat kifelügyelje született egy olyan megállapodás, hogy ne egyes bankok gyakoroljanak felügyeletet más bankok felett, illetve fontos az, hogy ne rántsák magukkal egyes pénzintézetek, a többi pénzintézetet, ha azok bajba kerülnek. Talán ezt az elgondolást ki kellene bővíteni más beruházókra is, de talán ezen érdemes lenne nyugodt körülmények között elgondolkodni, és persze egy egyén elgondolásnak vannak szabályozási vetületei is, és ezt meg kell vitatni a parlamenttel. Tehát én nem abban látom a megoldást, hogy bizonyos beruházókat vegyünk ki a bail-inből, hanem bizonyos beruházók, vonatkozóan határozzunk meg egy határt, hogy mennyiben ruházhatnak be ilyen nagy kockázatú eszközökbe. Köszönjük, Fábio Demázi! A változatosság kedvéért akkor én most angolul fogok beszélni, külön az embernek az a benyomása lehet, hogy ez itt egy német szakbizottság. Vagy mondhatnám persze olaszul is, igen. Szóval nem mondta, hogy vannak még a bankokon kívüli területen bizonyos vakfoltok. Az árnyék bankokat én a bankokon kívüli területként értelmezem. Mondott erre vonatkozó dolgokat, de A cénovokról hogyan gondolkodik? Vajon ezeknek ugyanolyan szabályzás ele kell tartozniuk, mint a bankoknak? Ugyanolyan prudenciális szabályok vonatkoznának rájuk? Banki tevékenységre vonatkozó engedélyekkel, kell, hogy rendelkezzenek? As a member of the FSB, I of course... Az FSB eh, tagjaként persze mindig egyetértek az FSB álláspontjával, legalábbis általánosságban véve, Ebben az esetben azt hiszem, az álláspont nem az volt, hogy legyen egy bank működésre vonatkozó engedélyük, hanem hogy ugyan mechanizmus sokra, vagy hasonló mechanizmusokra lenne szükség, és nem látom ebben a fajta alapban a logikát sem feltétlenül, hiszen egy olyan alapnak egy el, építő eleme, amelynek nagy értéke van. De elmondtam már korábban, hogy hogy Vannak olyan intézetek, amelyek rendszer szintű problémát jelenthetnek, hiszen nagyon kevés van belőlük ezekből a konkrét intézetekből, amelyekről beszéltem korábban, és hogyha az egyik elbukik, magával ránthatja a többit is. El kell gondolkodnunk azon, hogy egy ilyen problémát hogyan tudunk megoldani, Nagyon fontos számomra ez az egész témakör, fontos, hogy erről ne feledkezzünk meg. Langen úr szeretne kiegészítő kérdést feltenni. Igen, nagyon röviden, a CCP-kkel kapcsolatosan. Most hajtjuk végre a származtatott értékpapírokra vonatkozó szabályozást. Az imént már szó esett erről, vannak bizonyos olyan értékpapírok, amelyekre kivétel vonatkozik, és a nyugdíjalapok is ide tartoznak. A legutóbbi EU-val folytatott vitánk során, és a bizottsággal folytatott vitánk során kiderült, hogy a három éves kivétel, illetve átmeneti időszakot nem lehet megfelelő szabályozással szabályozni, ezért a bizottság azt tervezi, hogy a nyugdíjalapokat vegye ki teljesen ebből a szabályozásból. Ön mit gondol erről, ha már itt beszélgetünk? Én mindig őszinte akarok lenne, lenni. Erről a témáról nem hallottam sokat, nincs elég információm ahhoz, hogy egy megalapozott véleményt tudjak itt kialakítani, de utólag szívesen megteszem ezt, és válaszolni fogok. Thank you, Dr. Kearney. Köszönöm szépen König asszonynak, köszönöm ezt a rendkívül érdekes meghallgatást, köszönöm a kollégáknak, A testület többi tagjának meghallgatása, ahogyan önök is tudják, holnap következik az Ekon szakbizottságban. December 15-én szavazunk, a plenárison pedig december 16-án. Nagyon szépen köszönöm még egyszer, és ezzel lezárom az ülést.